I think it would be a very good Szerintem jó lenne, hogyha lassan elkezdenénk az ülésünket, ugyanis jó sok napi rendi pontunk van. Például a kettes, a lárnakai tényfeltáró misszió. ugye kettő, tehát a 8 és a 14-es napirendi pontunkat későbbre halasztottuk, későbbre halasztjuk, ugyanis a végső szöveg időben, tehát mára nem készült el. Kérem azt is, hogy figyeljenek arra, hogy a délutáni, na, délutáni ülésünk az 15 óra 30-kor fog kezdődni, méghozzá a phsp 1 a 002 es teremben, és és mi társult szakbizottság jelen leszünk az, az eljárási szabályzat 54-es szabálya alapján, és Timmermans első elnök úr fog előadást tartani az állampolgár kezdeményezések reformjáról. Nagyon jó lenne, hogyha mindannyian jelen tudnánk lenni. Egy órát fogunk ott tölteni, majd pedig 16 óra 30-kor folytatjuk a mi bizottsággyűlésünket itt ebben a teremben. Jó lenne, hogyha amilyen gyorsan csak lehet el tudnánk kezdeni majd 16 óra 30-kor ezt az ülést. Tekinthetjük elfogadottnak a napi rendet? Rendben, köszönöm. Illetve elfogadottnak tekintjük-e az októberi ülésről készült jegyzőkönyvet? Mindenki látta, nem volt semmiféle kifogás. Az elnök közleményei alatt nincs semmi mondani valóm. egyéb rendi pontot sem kért senki, úgyhogy folytatjuk is az előadással, mm, amelynek a címe az ENSZ egyezmény, tehát a Petíciós Bizottság védelmező szerepe a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtásával összefüggésében. Ezt a C tematikus főosztály, főosztály kész, megbízásából készült mm, a számunkra. Szerintem egy rendkívül érdekes pillanat ez a szakbizottságunk számára. PPT előadással is készült Mark Priestley úr, aki fogyatékos ügyi politika professzora, és az Európai Fogyatékos Ügyi Szakértők Tudományos Hálózatának tudományos igazgatója. Priestley úr, öné a szó. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm elnök asszony, és nagyon köszönöm a szakbizottságnak is, hogy itt lehetek ismételten. Ez egy follow-up, amely a PETI megbízásából készült 2015-ös tanulmánynak a follow -upja. Az egy nagyobb hangvételű tanulmány volt, amelyet 2016-ban frissítettünk. Ez a mostani, ez már egy kicsit rövidebb tanulmány az eddig, eddig megtett előrelépésekről. Mit láthatunk? Nagyon röviden átmennék itt a dolgokon. Először is el szeretném mondani, hogy minden negyedik európai állampolgárnak van valamilyen fogyatékossága. Ők mind szavazó polgárok, tehát fontosak is, ők talán a legnagyobb kisebbség ebben a tekintetben. Az emberi jogok ugye az európai értékeknek a középpontjában állnak, az Európai Parlament is elkötelezett a jogok Európája iránt. De a fogyatékossági jogok nem csak az európai szövegekben, az európai jogszabályokban kerülnek elő, hanem a nemzetközi szövegekben is, például az ENSZ egyezmény, a fogyatékossággal élő személyek jogiról szóló ENSZ egyezmény is részét képezi minden tagállamban a jogoknak. Mi vagyunk az egyetlen egy nem állami szereplő, akik ratifikáltuk a, az ENSZ egyezményt. Egy pár háttérinformációt mondanék csak. A tanulmány az elérhető a PETI honlapján, tavaly frissítettük legutoljára. Ez egy igen jelentős nagy tanulmány, amely érték, eh, értékeli a kontextust, az ENSZ egyezménynek a hátterét, a védelmező szerepét, a Petinek, illetve elemzi a petíciós szakbizottság elmúlt három-négy évben a, petíci- a fogyatékossággal él- fogyatékosság témájában érkezett petíciókat. Fontos megérteni, hogy a PETI hol is található ebben a kontextusban, és mi is az ENSZ egyezmények kapcsolatosan a petinek a szerepe ugye a védelmező szerep. Az Európai Uniónak az a szerepe, hogy egy mm, keretet alakítson ki, amelyel meg tudja védeni a fogyatékossággal élő személyek jogait. A petíciós szakbizottságnak pont ezt a szerepet kell betöltenie, illetve ö, érzékenyítő munkát is végez, valamint monitorozó szerepe is van. Ebben a jelentésben, tanulmányban már megemlítettünk néhány ajánlást, egyébként ezek megtalálhatóak a végén, tehát ennek a tanulmánynak a végén. Emlékeztetésképpen számos olyan mechanizmus van az európai intézményeken belül, amelyek védek, védelmező mechanizmusnak tekinthetők, tehát nem csak a petíciós szakbizottság ilyen, hanem ott van például először is ez a védelmező, mechan, védelmező mechanizmusok, ott van az Európai Ombudsman, akihez szintén lehet fordulni ilyen témákban, valamint panaszokat a civil szervezetek is kapnak, például az Európai Ügyi Fórum, illetve negyedik dolog, még az Európai Bizottsághoz is lehet fordulni panaszokkal. Tehát a petíciós szakbizottság ebben a keretben tölti be a saját szerepét a különböző védelmező mechanizmusok között. Számos konkrét, érdekes petíció érkezik ehhez a szakbizottsághoz, éppen ezért a önök szakbizottságának nagyon fontos szerepe van. Ennek a tanulmánynak az eredménye az, hogy a szavazópolgárok mm, nagy kisebbségét teszik ki a fogyatékkal élők, és a szavazótábornak tehát egy jelentős részét teszik ki, éppen ezért figyelembe kell vennünk az ő véleményüket. Az elemzésnek a legfontosabb eredménye az az, hogy a nem hogyha nincsen jogi válasz valamire, akkor előfordul, hogy az az adott probléma nem is kerül megoldásra. Tehát előfordul, hogy a problémájukra az emberek nem kapnak konkrét megoldást. A szakbizottság próbál más helyárásokra, más folyamatokra hatni, próbál, próbál hatni más folyamatokra. Itt látható tehát a hatáskörök megosztása az EU-s intézmények és a tagállamok között. Ahogyan mennek előre a petíciók, láthatjuk, hogy számos aggodalom az a társadalom, biztosítás, szociális védelem, szociális védőháló, a az akadálymentesítés, illetve ilyen témákban vannak aggodalmaik a fogyatékkal élőknek. Ezek pedig mind-mind közös hatáskörbe tartoznak. Az a kérdés, hogy a PETI szakbizottság hogyan tud ezekre a körrel rendelkező kérdésekre hatni. Menjünk is előre, nézzük meg a 2017-es update-et, amely egy összefoglaló jegyzet a dolgok jelenlegi állásáról. Elnézést átugrottam egy dián, tehát számos téma előkerül Eh, itt először is az EU-s hatáskör. Amikor az EU az ENSZ egyezményt ratifikálta, és a eh, mm, hatásköreiről nyilatkozott is, akkor az ENSZ eh, számára elküldte azokat a területeket, amelyek esetében az EU-nak hatásköre van a fogyatékkal, élő, fogyatékkal élők, kér, élőket érintő kérdésekben. Valamint megnézte, hogy melyek azok az eszközök, amelyekkel fel tud lépni. A bizottság is dolgozott ezen, és különböző tanulmányok is születtek, még az egyetemi kutatói hálózatok részéről is. Fontos elmondani, hogy nem lehet egyszerűen listát írni arról, hogy az EU-nak milyen hatáskörei is vannak a fogyatékkal élők életére életérintő kérdésekben tehát ahogy mondjuk a nem kérdést is minden témában elő kell venni, ugyanúgy ez a kérdés is egy minden témát, témára kiható, minden témát átölelő téma. A fogyatékkal élőket érintő kérdések valóban minden területen előkerülnek. Látható, hogy különböző képen kerültek elő a különböző szakpolitikákban a fogyatékosságügyi kérdések a parlamentben, CRPD mm, hálózat is létrejött, valamint új munkaprogram is elfogadásra került 2017-2019 között, illetve egy diszkrimináció, fogyatékkal élők diszkriminációjának megszüntetéséről szóló fórum is szerveződött. A Peti Szakbizottságnak pedig fontos, hogy a fogyatékkal élők jogai valóban tiszteletben legyenek tartva. A a PETI 2016-os éves jelentésében is előkerült ez a téma. Egy érdekes workshopot is szerveztek októberben. Ezek nagyon hasznos kezdeményezések, amelyek amelyeknek köszönhetően a fogyatékkal élők jogait tiszteletben lehet tartatni. Ezt valóban így kell folytatni, vannak olyan mainstreamingek, amikor maga a téma igazából eltűnik, de itt nem erről van szó, itt pont, hogy ezek a, a témák előtérbe kerülnek, ez a téma előkérbe kerül. Te, kerül. A Peti tanulmányt is kért a témában, illetve az európai akadálymentesítési mm, jogszabály kidolgozásában is részt vett, a marakesi egyezmény témájában is előkerült a fogyatékos, fogyatékkal élők jogai, és egy állásfoglalási indítvány is született a témában. Tehát a parlamenti tevékenységben, főleg a Petinél láthatunk előre lépéseket. Ugyanakkor viszont vannak jogszabályozási előrelépések, fejlődések is. A marakesi egyezmény ratifikációja szerintem egy alapvető fontosságú előrelépés volt hosszú idő után. Az EU-s akadálymentesített websájtokról szóló jogszabály elfogadása szintén fontos, illetve egy, ahogyan azt az ENSZ is kéri egy akadálymentesítéssel foglalkozó szervezet létrehozása is folyamatban van. Ez egy szintén, ez szintén egy üdvözlendő dolog. De a jogszabályozáson túl látunk itt olyan példákat is, amelyekben a szakpolitikákon belül a fogyatékkal élők jogai előtérbe kerülnek, az különböző EU-s koordinációs intézkedésekben lehet, hogy nem mindig prioritást jelent, nem mindig jelent prioritást ez a téma, hiszen vannak nagy prioritást jelentő témák, ezt mindannyian tudjuk, de mégiscsak egyre nagyobb hangsúlyt fektettek ezekre a témákra, és arra, hogy ne csak az intézmények szintjén valósuljon meg az akadálymentesítés. A legígéretesebb dolog pedig az, az pedig az, hogy a bizottság sokat tett azért, hogy az európai szemeszteren belül, az EU 2020 keretében is előtérbe kerüljön a, előtérbe kerüljenek a fogyatékkal élők jogai. Ez bátorítás a bizottság részére, arra vonatkozóan, hogy ezek a jogok tényleg kerüljenek előtérbe. Számos ebbe a szakbizottságba érkező petíció egy bizonyos tagállammal foglalkozik, amely egyébként az európai szemeszter miatt is felülvizsgálat alatt van. Szerintem ez egy jó lehetőség arra, hogy ezeket az általános témákat tovább erőltessük ezekben az ellenőrzésekben. Ugyanakkor pedig az is látható, hogy a szociális jogok európai pillérének esetében a fogyaték lakossági ügy egy nagy téma ebben a, ezekben a jogokban, ebben a pillérben, de a másik 19 témának is van valamilyen fogyatékosság ügyi vonatkozata, We also see... Aztán Külön az Eurostatnál találunk előrelépést az adatok vonatkozásában a fogyatékosságról, ezek monitorozásáról, illetve az ehhez kapcsolódó jogok monitorozásáról, az egyenlőtlenségek nyomonkövetéséről. Itt láthatjuk azt, hogy azért itt még vannak hiányosságok az európai felmérések során. Például az alapjogokra vonatkozó ilyen jellegű dokumentumnál európai szinten nincsen pontos kérdés. Itt nem lehet diszkrimináció, ami a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogokat illeti, ezen a téren sem. Hiszen alapharmonizációra van szükség a jog az adatok szintjén ehhez. De vannak pozitív Action Committee is... fejlemények is, például ami a szociális védelmet illeti ezen mutatók terén, ez kiváló eredményeket hozott, illetve a fenntartható fejlesztési célok terén az ENSZ 2013-as 2030-as programja keretén belül. Az Eurostaton belül legalább ezt már tapasztaltuk, ez pozitívum. Végül pedig a petíciók terén az idén milyenekkel találkoztunk. Az októberi workshopon belül is volt erről szó, milyen kérdésekről volt szó. Azt tapasztaljuk, hogy az előző jelentésben megtalálható témák előfordulnak újra, főleg az akadálymentesítés, de a foglalkoztatottság, a szociális védelem is előkerülnek. A többi dia a kihívásokról szól, Az ENSZ bizottsága, amikor beszámolt arról, hogy hogy áll az EU, a felelősségi körök terén arról volt szó, hogy a foglalkoztatottság, az oktatás és a szociálpolitika más területén kell, hogy megjelenjenek ezek a kérdések, amelyek a, az akadálymentesítés, a fogyatékossággal élőkre vonatkoznak. Ami a kereteket illeti, tavaly óta a bizottság az ENSZ ajánlása alapján cselekedett, hogy a védelmi mechanizmusok függetlenségét biztosítsa. A kérdés az, hogy hogyan tovább. Azt hiszem, hogy vannak fontos kihívások, amelyekkel szembe kell néznünk, de lehetőségek is, az ENSZ nagyon fontos ajánlásokat fogalmazott meg, hogy a stratégiákat szorosabban ö, igazítsák az egyezményhez. Helga Stevens jelentése 2016-ban a parlamentnél átfogó felülvizsgálatát kérte ennek a stratégiának. Tehát létezik már ilyen jellegű stratégia 2021 és 2030 közötti időszakra, úgyhogy most a jövőbe kell tekintenünk erre az időszakra. Ez rendkívül fontos, ami az időzítést illeti a lehetőségek és a kihívások miatt. Az átmeneti időszak az új stratégia irányába egybeesik azzal, hogy az EU-nak megint csak be kell számolnia, hogy meddig jutott el az ENSZ számára. Ez már a második ilyen beszámoló lesz. És egybeesik ez az Európa 2020-as stratégia konklúzióival, az új bizottság felállásával, az új parlament kialakításával, az új költségvetési időszakkal. Úgyhogy nagyon jó alkalom ez arra, hogy ezt a stratégiát ezeknek megfelelően alakítsák. Úgyhogy várunk további jelentős fejleményeket. Ugyanakkor az ENSZ 2030-as programja a fenntartható fejlődési célkitűzések is megjelennek, aztán a ratifikáció, a, a, ami a jegyzőkönyvet illeti az EU részéről, úgyhogy vannak bizony lehetőségek. Aztán ez a ratifikáció az egyezmény részéről, amit ez a szakbizottság is kért, és mások is. Nagyon fontos lehetőség tehát. Nagyok tehát a kihívások, hogy átfogó módon tudjuk az ENSZ egyezményét az EU kompetencia területeire rávetíteni. A petíciós bizottságnak tehát meg kell találni a helyét itt, hogy befolyásoljuk a jogok védelmét, de ugyanakkor az exkluzív területek kompetenciájából is részesüljünk. Aztán felmerül a kérdés, hogy az EU egyezmény kerete a, a jelenlegi ö, jegyzőkönyv ratifikálása során hogyan alakul. Vannak fontos elvek, amelyeknek útmutatásul kell szolgálniuk. Ezen keret kialakításakor, hogy mik a korlátok? Nos, ami az alapjogi, egye, alapjogi ügynös, ügynökség véleményét illeti, nincs megfelelő jogalap, hogy közös legyen a fellépési lehetőség. Úgyhogy ezen talán el kellene gondolkodni. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a figyelmüket. Elnök, én köszönöm önnek. Néha itt a bizottságon belül úgy érezzük, hogy rengeteg a petíció, nem győzzük, de tulajdonképpen a mandátumunk során sok eredményt értünk el, úgyhogy sokkal mosolygósabb arcokat kellene itt látnunk, mert nagyon sok volt a feladat, de sok eredményt is értünk el. Semmi sem tökéletes, azonban jelentős lépéseket tettünk előre, és erre tényleg büszke vagyok. Nagyon köszönöm, Priszi professzor, hogy tájékoztatott minket arról, hogy mi a helyzet jelenleg a tanulmányjal. Tényleg nagyon jó, hogy folyamatosan tartjuk ezt a dialógust önnel. Most pedig örömmel adom meg a lehetőséget a bizottságnak, ha van valaki a bizottság képviseletében itt, parancsoljon. Immaculada Palentia Porrero asszony, parancsoljon. Nagyon köszönöm a szót. Rendkívül érdeklődéssel követtük ennek a kezdeményezésnek az alakulását, amelyet a petíciós bizottság vállalt fel mert tényleg jó áttekintést nyújt arról, hogy mik a legfrissebb fejlemények a fogyatékossággal élőkre vonatkozó szakpolitikák terén európai szinten. Hadd mondjam el, hogy tökéletesen egyetértünk nagyon sok mindennel, amelyet Priszti professzor úr elmondott, és amit tőle hallottunk. Mi is azt próbáltuk elérni, hogy javítsunk a helyzeten, és foglalkozunk azokkal a hiányosságokkal, amelyeket megállapítottunk. Hadd emeljek ki csak egy-két dolgot. Először is, ami az EU keretet illeti. Egy-két hónappal ezelőtt első alkalommal történt meg, hogy a bizottság az egyezmény központi kérdésének megfelelően foglalkozott a kerettel, mégpedig hivatalos módon, miután visszalépett ebből, és elkezdett együttműködni. Rámutatott olyan lehetséges kezdeményezésekre, amelyek segítségével különböző szerepünknek megfelelően felvállalhatjuk ezt a feladatot. Ami a keretet illeti, fontos ezt kiemelni, ezt támogatta a tanács. Azt a koncepciót, hogy a szervezeteket összefogjuk, és mint egy keretet kölcsönözzünk nekik. Ezt a tanács támogatta. Ami a szervezetek finanszírozását illeti, ez független módon történne, de vannak olyan civil szervezetek, amelyek már felvetették ezt a kérdést, ennek megfelelően a bizottság továbbra is finanszírozza őket. A közelmúltban volt erre felhívás is, amelyet megfogalmaztunk. Olyan civil szervezetekről van szó, európai szinten, amelyek vagy hivatalosan vesznek részt a keret munkájában, vagy hozzájárulnak az egyezmény monitorozásához, ami a statisztikai adatokat illeti, illetve a monitorozást. Egy-két dolgot emelnék ki. Először is. Mora, egyre inkább fel tudjuk használni a statisztikai adatokat a megfelelő mutatókban, több szakpolitikai kezdeményezésnél. Egy-kettőt kiemelnék, ahol a mutatók segítenek a főigazgatóságok számára nagyon sok fogyatékossági referenciónál. Kiemelném azt is, hogy ma délután nagyon fontos ülésre kerül sor. A tagállamokkal fogunk egyeztetni, ahol az e, a Szociális Védelmi Szakbizottság dönt majd a mutatókról, és dönt arról, hogy első alkalommal alkalmazza ezeket a mutatókat a monitorozó eszközök közé. Nagyon remélem pozitív lesz a döntés, és azt gondolom nagyon fontos lépés ez, hogy a fogyatékossággal élők monitorozása szempontjából felhasznált mutatókat hivatalosan is felhasználhassuk. Fontos ugyanis például a foglalkoztatottság területén, ahol vizsgáljuk helyzetüket ebből a szempontból, Ami a stratégiát illeti, Priszli professzor úr nagyon sok eredményről számolt be. Természetesen fontos, hogy a bizottság legfőbb konklúzióit felhasználjuk, hiszen a célok nem változtak, és továbbra is szeretnénk elérni az eredményeket elkezdődött a gondolkodási időszak, ahol célzott konzultációkat folytatunk fogyatékossággal élő személyekkel is, illetve képviseleti szerveikkel, annak érdekében, hogy független véleményt alkothassunk a stratégiáról, mielőtt még vagy egyidejűleg az új politikai keret elkészítésével, ahol aztán a részleteket kell majd meghatározni. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna erről elmondani a programot illetően, még kiemelve, hogy nagyon fontos a megfelelő áttekintés arról, hogy meddig jutottunk eddig el. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most a kollégáké a szó, először Máriász úr kezdi, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Szeretnék gratulálni Prészli úrnak. Szeretnék gratulálni neki a tanulmányhoz, illetve a beszámolóhoz is. Csak egy-két dolgot emelnék ki. Először is, hogy a petíciós bizottságnak milyen fontos a szerepe, mert több ezer hozzászólás, petíció érkezik ide a fogyatékossággal élők részéről, úgyhogy magának a bizottságnak is fontos a szerepe. Ez bizonyítja, hogy az Európai Parlament és Petíciós Bizottsága az a fórum, amelynek a fogyatékossággal élők szükségleteit kell védenie, és amely lehetővé teszi számunkra, hogy őket is meghallgathassuk, hogy elmagyarázhassák, milyen problémákkal szembesülnek. Például a legutóbbi ülésen tapasztalhattuk, hogy a fogyatékossággal élők helyzete milyen Romániában, akik például nem tudnak felszállni egy vonatra. Pontosan nagyon fontos kapcsolata ez a civil társadalom és az Európai Parlament között, amely így is megteremtődhet. Aztán ott van az ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élők védelme érdekében, mert az Európai Unió nem egyedül lép fel, nincsenek szürke területek. A tagállamoknak is van feladatuk, de az Európai Uniónak is és ezen kompetenciákon belül az Európai Uniónak figyelembe kell vennie és tiszteletbe tartani azokat a kötelezettségeket, amelyeket az ENSZ egyezmény ír le. Ez a második dolog, és úgy gondolom, hogy az a tény, hogy az Európai Unió egy szöveget készít, pontosítva ezeket a kompetenciákat, nem igazán megfelelő válasz. Ugyanis a politikai kezdeményezéseket kell majd megvizsgálni, hogy megfelelnek-e ezen kötelezettségeknek, amelyek az ENSZ egyezményben fogalmazódnak meg. Aztán, ami a gyakorlatot illeti, melyek azok a kezdeményezések, amelyeket az EU-nak kellene beindítania. És itt, főleg az Európai Parlamentet emlegetve, ott van Stevens asszony tanulmánya de úgy gondolom, hogy a különböző kérdésekkel részletesebben kellene foglalkozni annak érdekében, hogy alapvetően fontos szerepet vállalhassunk fel. Végül pedig azt szeretném még elmondani, hogy elsősorban morális, etikai kérdésről van szó. Az Európai Unió kötelessége védeni a fogyatékossággal élőket. Ugyanez a kötelesség vonatkozik a képviselőkre is. És még ha nincsenek, ha nem lennének sokan, akkor is így lenne, de sajnos hmm. sokan vannak. még akkor is, ha fogyatékossággal élő állampolgártársaink nem lennének sokan, akkor is figyelnünk kellene rájuk. Ugyanis itt nem arról van szó, hogy hányan vannak, nem arról van szó, hogy hány a választó közöttük. Nem ezért kellene fellépni, csak azért, mert van egy választó körzetünk, ahol lépnünk kell, hanem ugyanúgy kell fellépnünk, ha csak tizen vannak, vagy mint hogyha sokkal többen elnök asszony figyelnünk kell ezekre a kezdeményezésekre, mint másokra is. Köszönöm szépen, Rolces Kraszesz asszony következik. Parancsoljon! Nagyon köszönöm a szót. Először is üdvözölni szeretném Riszli urat, és gratulálni a tanulmányhoz. Nekem is volna egy pár kérdésem. A petíciós bizottság szerepe az, hogy katalizátorként lépjen fel, ott, ahol a tagállamok nem teljesítik feladatukat az ENSZ egyezmény értelmében. Aztán, ami a mutatókat illeti, amely a fogyatékossággal élő nőkre vonatkozik. Nem eléggé tükrözik erőfeszítéseinket ami az esélyegyenlőségre irányuló erőfeszítéseinket illeti, gyakorlatilag rájuk is vonatkozik, de nincsenek olyan mutatóink az eu belül, amely jelezni, hogy az oktatásban, a munkahelyen, a szexuális kérdések vonatkozásában, általánosságban az élet különböző területein hogyan alakul a helyzet. Úgyhogy kértük és többször is megismételtük ezt a kérést az ENSZ felé, hogy szükség lenne ilyen konkrét mutatókra minden tanulmány vonatkozásában, hogy tudjuk pontosan, hogy mi a helyzet, hogy mit várnak tőlünk, hogy tudjuk, mi a helyzet. Aztán amiről ön is beszélt. tekintettel az európai akadálymentesítési aktusokra, jogi aktusokra. Folynak a három oldalú egyeztetések. De úgy érzem, hogy itt is kevesebb eredményt tudunk elérni, mint amit szerettünk volna. A parlament az emberi jogok ezen területét első alkalommal vizsgálja, de nem tudjuk, hogy tényleg minden szolgáltatás megfelele ennek. Ott van például a közlekedés. Hogy tudjuk tehát felhasználni a petíciós bizottságot arra, hogy a három oldalú egyeztetések során visszatérjünk a bizottsági álláspontra, mert úgy gondoljuk, hogy a tanács csökkenteni akarja a költségeket minden területen. Aztán amikor látjuk a következményeit ennek, főleg amikor gazdasági kérdésekről van szó, semmi nem történik. Jönnek a törvények, az átmeneti időszakról, hogy aztán minden akadálymentes legyen, és aztán letelik az, á, az átmeneti ö, időszak, és semmi nem valósul meg. Nagyon sok európai törvényel történt ez így. Tehát valamit tenni kell, amikor beindul a három oldalú egyeztetés. Nagyon támogatjuk az ENSZ egyezményt a fogyatékossággal élők érdekében, tehát tennünk kell valamit. Ami a szociális kérdéseket illeti. Két héttel ezelőtt került a állás dokumentum, és most már azt kellene mondanunk, hogy igen, alkalmazni kellene mindezt a szociális területeken, az oktatás terén, az esélyegyenlőség terén, az emberi méltóságnak megfelelő munkahelyek érdekében. Tehát minden egyes ágazatot lefedett már ez a jelentés, de hogy tudjuk mindezt el is érni? Hogy ne csak papíron maradjon minden. Mert borzasztóan fárasztó, hogy nagy szavakat hallunk, és aztán semmi nem történik mondhatjuk azt, hogy Európában lassan őrölnek a malmok, de azt szeretnénk, hogy a petíciós bizottság mindenkivel együtt, immakulátával együtt ezt az egész folyamatot lendülettel töltse meg. Ugyanez a helyzet a foglalkoztatásügyi bizottságban ugye attól függ, hogy hova kerül az ember. A gazdasági ö, szempontok mindig győznek. Úgyhogy tudom, hogy kompromisszum született, tehát majd meglátjuk, hogy mi történik az egyezménnyel. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm Róza. Tudom, hogy a kollégáknak sokat kellene érdekében tenni, és nagyon sok a mondani valójuk, úgyhogy kedves kollégák, túl sokat azért ne beszéljenek, Kápezon Luis úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen vendégünknek is, aki egy kiváló jelentést mutatott be. Szeretném aláhúzni a petíciós bizottság szerepét a fogyatékossági ügyekkel kapcsolatosan is. Nekünk ez a hivatásunk, a feladatunk, hogy a fogyatékossággal élők mellett legyünk. Ahogy a vendégünk is elmondta, mi lesz a jövő, lesz -e egy külön bizottság az Európai Parlamenten belül, amely foglalkozik majd ezekkel a kérdésekkel. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben háttérben maradnak ezek a problémák. Természetesen ott van a marakesi egyezmény, aztán meghallgatások vannak évente különböző specifikus témákat illetően, tehát ezeket természetesen fenn kell tartani, de azt is alá kell húzni, hogy mennyire fontosak a szociális megfontolások, aztán a nők és férfiak közötti egyenlőség kérdése, mennyibe kerülne mindez? Azt hiszem, hogy az egyik első intézkedés az az, hogy megnézzük, hogy mik is a főbb elemek, amelyekkel foglalkozni kell. Hát itt az egyenlőség kérdése természetesen az egyik legfontosabb. Aztán ott van a gyermekek kérdése. az engem igazából nyugtalanít. Aztán ott vannak a mentálisan fogyatékosak is, az értelmi képességek kell kapcsolatos kérdések. Mindenképpen meg kellene nézni az, hogy hogyan lehet például a gyermekekkel foglalkozni, aztán az értelmi fogyatékossággal élőkkel, hogyan lehet a tanulmányainkban is bevonni ezeket a személyeket. Nagyon sok esetben csak a fizikai fogyatékossággal élőkről beszélünk, de mindenképpen utat kell nyitni azok számára is, akik értelmi fogyatékossággal élnek, és a gyerekeknek szintén. Ezt is figyelembe kell venni. Elnök, köszönöm szépen. Rosa de Serra, köszönöm szépen. Cecília, nagyon rövid leszek ugyanis nagyon sok mindent elmondtak már. Szeretnék én is köszönetet mondani Priszli úrnak. Köszönöm a munkáját. Szeretném elmondani azt, hogy százszázalékosan egyetértek a különböző érvelésekkel, Rozaterász agodalmaival. Ezek mind olyan dolgok, amelyek fontosak. Na most a nemekkel kapcsolatos indikátorok, mutatók fontosak. Itt egy hatékony transzverszális munkáról van szó, és figyelembe kell venni az akadálymentesítést, és mindezeket az elemeket, amelyekről szó volt. Ne maradjunk csak a ö, szavak szintjén. Nézzük meg az, hogy hogyan lehet eh, ezeket az egyezményeket megvalósítani a gyakorlatban. Stratégiai tervekre van szükség, eh, erőforrásokra van szükség, mert különben mindez csak a szavak szintjén marad. Az en, én frakcióm teljes mértékben támogatja az európai alkalmazását az egyezménynek, a fogyatékossággal élők jogaival kapcsolatosan, a családjaik jogaival kapcsolatosan, a szabad áramlással kapcsolatosan védjük az emberi jogokat, és természetesen bátorítani kell a tagállamokat arra, hogy ratifikálják a jegyzőkönyvet, bátorítani kell azt is, hogy használják a kártyát is azok, akik fogyatékossággal élnek, mellesleg ez benne van a jelentésben, meg kell könnyíteni a fogyatékossággal élők mobilitását uniós szinten, és visszatérek a marakesi egyezmény ratifikálására is. A államfők által természetesen itt más területek is érintve vannak, az például az egyenlő munkához való jog, ez is benne van az irányelvben. Egységesen kell fellépni az Európai Parlament részéről is, ugye a célokat illetően, a akciókat illetően egyenlően állunk a kérdéshez. Stankova asszony, de kérem, hogy gyorsan, mert várnak a panaszosok. Egy rövid kis kérdésem lenne a kártyával kapcsolatosan, a fogyatékossággal élők számára kibocsátott kártyával kapcsolatosan. Nem igazán értettem a megjegyzést, a, az, ezzel a petícióval kapcsolatosan, tehát 2016-ból 10.50-esről van szó, tehát itt arról van szó, hogy egyfajta kompetencia hiány ö, találtak. Nem tudom, hogy a kártyával kapcsolatosan elmagyaráznák, hogy mi is az állás pontjuk a kompetenciákat illetően és a, lehetőségeket illetően, hogy ezt bevezessék? Vannak-e tanulmányok, vagy pedig vannak-e ötletek, hogy hogyan lehet bizonyos hézagokat betölteni, itt a nemzeti kártyákat illetően ugye szintén a tagállamok szintjén különböző a helyzet, hogy megkapják ezt a kártyát a fogyatékkal élők, és köszönöm a tanulmányát, nagyon érdekes. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm szépen Priszli professzornak is. Azt javaslom, hogy ezt az utóbbi specifikus kérdést beszéljék meg együtt, mert át kell térni a következő napi rendi pontra, de a következő ö, ciklus 2020 lesz a az egyezmény szempontjából. Nagyon sokat értünk el a 2015-ös ENSZ egyezmény ajánlásaival kapcsolatosan. Ezt tovább kell vinnünk. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, és azt kérem akkor, hogy Stanoka asszony bilaterálisan oldja meg a kérdést Priszi professzorral. Most pedig következnek a finn panaszosok. Itt vannak, itt vannak. itt van a 1394-ben 2015-ös számú petíció. Pia Mattihaldi finállampolgár által az értelmi fogyatékossággal rendelkező személyek szolgáltatási alapítványa nevében benyújtott petíció az Európai Unió közbeszerzési irányelvéről és annak tagállami végrehajtásáról, ami a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetéshez vezet. Megadom a szót, két és fél percet kap a, kap a három panaszos. Először Matialdi asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a Peti Bizottságnak, hogy elfogadta a petíciónkat. A lányomról van szó, aki egy közösségi házban lakik jelenleg, és a, ebben a közösségi házban a szolgáltató megváltozott, tehát már nem az előző szolgáltatói vállalat foglalkozik a közösségi házzal, és tíz hónappal tíz hónapig volt egy szolgáltató vállalat, most egy másik tender kapta meg ezt a lehetőséget, teljes mértékben leváltották az egész régi személyzetet, új a személyzet, a, a környezet megváltozott, és ez a bentlakók számára nagy aggodalmat jelent, nagy konfúziót jelent a mindennapi életükben. Ugye, hogyha mondjuk minden öt évben a házastársuk kicserélődik otthon, és, és elmondja, hogy mit kell csinálniuk, hogy kell felépniük. Természetesen ez egy nagy stressz jelent, úgyhogy ez a helyzet a közösségi házban is, ahol ezek a személyek élnek, ugye sok esetben sírnak, az Jenny, a lányom, egy kislány, és most már sokkal komolyabbá vált, szomorúbbá vált, és nem igazán akar visszamenni sok esetben a közösségi házba, miután meglátogat bennünket, vagy például felébred éjszaka, és be akar menni a szülei ágyába, mert fél. Tehát igazából az új szolgáltatói <clears throat> személyzet nem igazán tudja, hogy mire van szükségük a házban élőknek, hogy mi a napi rutin számukra. Neki nehézségei vannak a fizikailag is, mentálisan is mindenre, minden területen segítségre van szüksége. De azt látjuk, hogy nagyon visszaesett az állapota, mióta megváltozott a személyzet. Ugye itt egy pályázat, egy tenderkívás volt, és új a helyzet. Köszönöm szépen. Hiltunen asszony következik. Köszönöm szépen. Anti a fiam, 35 éves, és nagyon súlyosan fogyatékos számára 24 órás ápolásra van szükség. Nem kommunikál, jelbeszédet használ, és olyan a problémája, hogy nem tudja nagyon jól a kezét sem használni, tehát a régi személyzet tudta, megértette ő, tudta, hogy hogyan kommunikál. Most újra kell mindent tanulnia, és természetesen ez egyfajta bizonytalanságot jelent szám, számára. Egyre több a konfliktusa az ápolói személyzettel, Ugye sokkal több gyógyszerezése is szüksége van természetesen. Ez azt jelenti ugye, hogy ha új a, a, a személyzet, akkor számára teljesen új a környezet, és és például újra kellett pelenkáztatni őt, amikor már évek óta nem használt pelenkát. Tehát itt a különböző pályázati tenderkírások folyamatosan új szolgáltatói vállalatoknak adják át a munkát, és azt hiszik, hogy ez hatékonyabb lesz, de a fiam számára nem erről van szó, sőt, ennek ellentétéről, úgyhogy ő már teljes mértékben háttérbe szorult. Köszönöm szépen. Virka Mekki úr következik. Tisztelt tagok, az a mód, ahogy Finország megoldja pályázatok során, útján a fogyatékossággal élők helyzetét, ez teljes mértékben ellentétes a jogszabályokkal. Itt megsértik a jogszabályokat, és ez több százezer embert, személyt és családját, családjukat érinti. Ugye itt a közbeszerzési különböző pályázatok ellentétesek a jogszabályokkal, megsértik azokat, és, és az érintett személyek számára nincs semmiféle jogorvoslat. A fogyatékossággal élők és a családjaik számára nincs nincsenek biztosítva az alapvető jogok arra, hogy panaszal éljenek a közigazgatás szintjén tehát itt a jogállamiság értelmében látjuk azt, hogy a személyzet, a közösségi házban a személyzet és a fogyatékossággal élők között fontos a bizalom kialakítása, és ez az egész pályázati rendszer mindezt megváltoztatja, tönkreteszi, ugyanis itt arról van szó, hogy kívülről egyfajta erőszakot élnek át ezek a személyek, nagy stressz alatt vannak a fogyatékossággal élők az európai közbeszerzési irányelv arra szolgál, hogy, hogy a, végül is ö, ö, azt is tükrözi, hogy a kis és középvállalatok ö, már ne nyerjenek el tendereket, és nagy ö, vállalatok ö, monopóliumként lépnek fel, és veszik át ezeket a feladatokat. Finország az Európai Unióhoz nyújtotta be a panaszát, hogy ez a helyzet megváltozzon. 70 ezer személy írt alá, írt alá a petíciót, de a kormány azt mondta, hogy nincs semmiféle lehetőség cselekedni, ugyanis az Európai Unió irányelve tartalmazza a rendelkezéseket, hogy hogyan is kell eljárni Finországban is. Nagyon nehéz a családoknak is megérteni azt, hogy az Európai Unió legitimizálja igazából ezt a helyzetet. a, a kormányok nem bújhatnak, és a finn kormány sem bújhat az Európai Unió ö, ö, irányelve mögé és a Brexit után lehetetlen lesz majd a különböző érveléseket elfogadni. Ez a petíció, egy petíció, de új más petíciókat is nyújtottak be, például a a a siketek és a halássérültek is érintve vannak, és nyújtottak be panaszt. Köszönöm szépen, ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon fontos momentum ebben a bizottságban. Nagyon-nagyon sok területen dolgozunk, ahogy hallottuk a professzor úrtól, aki elmondta, hogy mi is a helyzet tehát látjuk azt, hogy mennyire fontos ez a téma. De először is a bizottság képviseletében Lupi asszonyt halljuk. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani a panaszosoknak, akik eh, ezt a témát eh, elhozták ide. Ebből is látjuk azt, hogy milyen nagy a kihatása, a hatása a közbeszerzési jogszabályoknak akkor, hogyha nem megfelelő módon alkalmazzák a tagállamokban ezeket a szabályokat. Szeretnék rámutatni arra, hogy először is a nemzeti hatóságok szabadon megszervezhetik a saját közbeszerzésüket és a közbeszerzési szabályokat. Nem kötelező számukra alkalmazni az uniós szabályokat, de hogyha pályáztatnak egy szolgáltatást, akkor viszont úgy kell eljárniuk, ahogy azt, kimutat, ahogy azt arra rámutat a közbeszerzési irányel. Ami az EU-s jogszabályokat illeti, a 2014-es irányelv nagyon sok mindent a tagállamokra bíz és hagy, de figyelembe kell venni a szolgáltatások minőségét, ez alapvető, továbbá figyelembe kell venni a, kezd, a kedvezményezettek kedvezményezettek számára biztosított feltételeket, itt elsősorban például a fogyatékossággal élők terén egy nagyon specifikus jogi jogrend az, amely rugalmasságot biztosít, és a pályázaton résztvevők számára is biztosítja a szabályokat, továbbá a felhasználókra vonatkozó kimenetelről is rendelkeznek a szabályok. Ugye Finországban ebben az évben, az év elején ültették át a az irányelvet, úgyhogy most már teljes mértékben rendelkezésre áll a teljes irányelv. Sok esetben azonban nagyon nehéz a pályázaton résztvevők, vállalatok számára élni az összes lehetőséggel a jogrendszeren belül. A jövőben az lesz a feladat, hogy támogatjuk a nemzeti hatóságokat, hogy, hogy egy kicsit szociálisabb jellegű pályázatokat írjanak ki, tendereket írjanak ki, és vegyék figyelembe a kedvezményezettek szükségleteit is a szolgáltatások során. Nemrégiben az önök közbelépésének hála kapcsolatba léptünk a finn hatóságokkal, hogy tisztázzunk néhány jogi aspektust a fogyatékossággal élők számára nyújtott szolgáltatások terén természetesen rendelkezésre állunk, segítjük a hatóságokat, konzultálhatnak velünk, hogyha szükségük van rá. Szeretném még azt is hozzátenni végül, hogy a bizottság ezen magatartása megfelel a bizottság prioritásainak is a közbeszerzés terén, abban az értelemben, hogy az utóbbi években a minőséget próbáltuk meg előtérbe helyezni a közbeszerzés területén is, és a, a régi logikát próbáltuk meg elhagyni, de bátorítjuk mindenképpen a közbeszerzést, mint feladatot, mint célkitűzést, itt különösen a szociális és a környezeti politikában Fontos, hogy fenntarthatóbb eredményeket érjünk el a közbeszerzés terén. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Nem ö, sokat ö, halljuk, hogy a, a bizottság ilyen ö, hozzánk közel álló ö, beszámolót tart, véleményt fejt ki, ugyanis közösek a célkitűzések, és ezt alá kell húzni. Itt két intézményről van szó, akik együttműködnek, nagyon nagy a nyomás a tagállamokra, hogy megfelelő módon, korrekt módon alkalmazzák a jogszabályokat. Most pedig megnyitom a a vitát, és kolléganőmnek adom meg a szót. Köszönöm szépen elnök asszony. Egy hasonló helyzettel állunk mi is szemben, nevezetesen fogyatékossággal élő személyek egy központban éltek, és fontos volt, hogy a szolgáltató személyzettel jó kapcsolatot alakítsanak ki a fogyatékossággal élők. Nagyon szoros általában ez a kapcsolat, de ami itt egy esetben történt, az szintén probléma, problémás volt. Nem közbeszerzésről volt szó, itt egy mosodáról volt szó, és minden szolgáltatásnak figyelembe kell venni a szociális elemeket, a pályázatok kiírása során is, nem csak a költségeket, hanem a szociális elemeket is figyelembe kell venni. Éppen ezért megpróbálunk megpróbáljuk megértetni a bizottsággal az, hogy most már sokkal inkább a szociális aspektusokra kell a hangsúlyt helyezni. De természetesen az irányelvet megfelelő módon kell alkalmazni. Azt is látjuk, hogy nagyon sok a hiányosság. Ugye egy pályázati felhívás, mondjuk például egy mosoda, mosodára teljesen más, mint mondjuk más típusú szolgáltatások, például a fogyatékossággal élők számára, vagy autisták számára, hogyha egy ö, új pályázatot írunk ki minden öt évben, hát az nem, nem egy jó dolog. Tehát az én javaslatom a következő lenne. Ö, forduljunk a tagállamokhoz, tehát a bizottság részéről együttesen forduljunk a tagállamokhoz, és értessük meg velük, hogy figyelembe kell venniük a szociális felelősségüket is, a szociális aspektusokat is, a karitatív megfontolásokat is, ahogy hallottuk a bizottság képviselőitől is, fin- Finország eh, esetében is fontos megértetni Finországgal is, hogy meg kell változtatni ezeket a eh, tenderkírásokat, a pályázati eljárásokat, a kedvezményezettek számára, ugyanis az irányelv bizonyos kritériumokat tartalmaz, és ez értelmezés kérdése és jogalkalmazás kérdése. Küllenen asszony. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Szeretnék a kollégáimnak is köszönetet mondani. Kedves hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy egy finn csapat érkezett hozzánk együtt, és együtt védik a fogyatékkal élők jogait. Védik a családjuk, illetve a szeretteik jogait, és azoknak a jogait, akik nem tudtak majd eljönni, és akik nem tudnak Um, saját maguk felszólalni, csak uh, a hozzájuk közelállókon keresztül, illetve azon szervezeteken keresztül, amelyek őket védik. Finn európai parlamenti képviselőként um, készen állok arra, hogy a saját országom ellen szólaljak fel, ugyanis uh, nagyon szomorú és borzasztó, hogy hogyan is bán hogyan is bánik Finnország a fogyatékkal élőkkel. Nincs joguk megváltoztatni administratív döntéseken keresztül azon embereknek az otthonát, akiknek szükségük van az otthonukra, és akik nem tudnak saját maguk hatással lenni az őket körülvevő környezetre. Aggód, aggodalomra ad okot mindaz, amit itt hallhattunk. Több száz ezer ember keres meg minket. Több százezer ember aggódik a szerettei miatt, a családtagjai, a gyermekei, a testvérei miatt. Sajnálatos módon a közbeszerzés, a tender lett a legfontosabb. Az emberek pedig e, ennek a nagy piaci szerkezetnek csak egy kis részét képezik, és semmiféle panaszra nincs lehetőségük. Az Európai Unióban, ahol ez a szerepünk, hogy megvédjük a segítségre szoruló embereket, és ahol a nemzetközi egyezményeket be kell tartanunk, egyszerűen nem fogadhatjuk el ezt a helyzetet. Nem lehet rendszeresen tendereket kiírni ilyen esetekben, ez elfogadhatatlan fájdalmon, szenvedésen mennek keresztül ezek az emberek, gyűlöletet is látunk. Ezek az embereket, ezeket az embereket begyógyszerezik, és így nem is érzik ezt a szomorúságot, ezt az aggodalmat, amelyet egyébként éreznének a helyzetük miatt, ugyanis megváltozott a helyzetük. Én magam is dolgoztam egy otthonban, egy idős otthonban, fél évig, itt fogyatékelő időseket gondoztunk, és fél év alatt bizalmi kapcsolatot alakítottam ki azokkal az emberekkel, akikről gondoskodtam hogyan is lehet bárkinek joga kicserélni a teljes személyzetet, az ott dolgozókat, az otthont, azokat az embereket hogy lehet lecserélni, akik már tudnak olvasni a fogyatékkal élők szeméből, akik már tudják ránézésre, hogy mit szeretne, mire van szüksége az adott gondozottnak. A fogyatékkal élőknek is járnak az alapvető jogok. Senki, senki nem árucik nem lehet eladni, és valóban szégyennek tartom, hogy Finnországban ez történik, hogy adjuk, veszük az embereket. A, a legrászorulóbbakat, akik nem tudják saját magukat megvédeni, azokat adjuk, veszük mindenféle tendereken. Ez, ez nem jó. Mindig az EU-s jogszabályozás mögé bújunk, a közbeszerzési irányelv viszont nem foglalkozik ezekkel a kérésekkel, ez egyértelmű. Mi együtt az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság megváltoztathatja ezt a helyzetet. Ugyanis ez így nem jó a fogyatékkal élőket nem lehet adni, venni. Köszönöm, Klenen asszony, és köszönöm, hogy itt van. Még soha nem láttam e, itt ebben a szakbizottságban. Jöjjön, szükség van erre, ez biztos jöjjön gyakrabban. Az utolsó felszólaló, Zdanoke asszony. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Itt, ahogy hallottam a bizottság válaszát, és ahogy a különböző irányelv értelmezésekről hallhattam a különböző tagállamokban, azon gondolkodom, nem kellene a luxemburgi bírósághoz küldeni az ügyet, ugyanis az irányelvet Finnország rosszul értelmezi. A petíciót benyújtók borzasztó helyzetről számoltak be, amelyet meg kell változtatni, mi viszont nekünk nincs jogi alapunk ennek a helyzetnek a megválaszolására. Nem tudjuk csak úgy megkérni a finn hatóságokat, hogy más hogyan járjanak el. Nem vagyok jogász, nem is ismerem egészen jól ezt az irányelvet, de lehet, hogy itt rosszul értelmezik magát az irányelvet. Talán fel kellene tenni ezt a kérdést valakinek, aki kompetensebb Tanakászony, az a jó, hogy a finnek képviselője itt van, finn hatóságok képviselője itt van, és nyilvánvalóan mindenről tudomást vesz, főleg, hogy borzasztó hallani, hogy azt gondoljuk, hogy Finnország élen jár mindenben, és úgy néz ki, hogy mégsem. A finn állandó képviselet jelen van, és remélem ezeket az információkat be is gyűjti, és megosztja majd az illetékes hatóságokkal. Na de szalad az idő, szokott is, hogyha valami nagyon sürgős és érdekes témával foglalkozunk, hiszen most szeretném visszaadni a szót két percre a petíció benyújtójának. Önök választhatják ki, hogy ki szeretne felszorolni. Új tény nem kell előhozniuk, csak zárják le kérem az eszmecserét. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Ahogyan már elmondtam, a finn fogyatékosokat, fogyatékkal élőket képviselő szervezetek szeretnék, hogyha, szeretnék, hogyha a tagállami közbeszerzési gyakorlat megváltozna zöld utat adtunk ennek az állampolgári kezdeményezésnek, viszont attól tartunk, azt érezzük, hogy amikor majd tavasszal ezt a témát fogják a képviselők taglalni, velünk, hogy a finn hatóságok nem fogják ezeket a változtatásokat, amelyeket mi küzdünk, eszközölni önökhöz, a petíciós szakbizottsághoz, illetve az Európai Bizottsághoz, valamint mindenkihez, aki kompetens, fordulunk és kérünk, hogy segítsenek nekünk. Változtatásra van szükségünk, a helyzet fenntarthatatlan. A fogyatékkal élők számára nem fenntartható ez a helyzet, ugyanis ez a családok, a szülők, jólétét is veszélyezteti. Nincs idő, nincs idő bemutatni az összes elborzasztó történetet, de az biztos, hogy változtatásra van szükség. Változtatásra van szükség, vállalnunk kell a felelősséget a gyermekeinkkel szemben. Biztosítanunk kell a jövőjüket, hogyha egyszer csak azt érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, nincs mit tennünk. Ez nagyon rossz. Ez lett volna a fő üzenet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon köszönöm. Én is nagyon köszönöm. A finnek olyan, mint a svédül beszélnének. Én általában angolul beszélek, úgyhogy itt a szakbizottságban, úgyhogy maradnék is az angolnál. Nagyon köszönöm, hogy eljött, nagyon köszönöm, hogy eljöttek ide Brüsszelbe, és bemutatták nekünk ezt a fontos témát. Nagyon köszönjük, nagyra értékeljük, hogy itt voltak biztos vagyok abban, hogy nagyon jó dolgot csinálnak önök, nem csak a saját családtagjaik számára tesznek jót, hanem az egész országuk, az egész Európa, egész Európa számára. Európa ezért annyira fontos. Ez egy európai téma, ezt ki kell emelnünk. A fogyatékossággal foglalkozó csoportok Svédországban, idézném őket, mindig azt mondják, hogy semmit rólunk nélkülünk. Ez azt jelenti, hogy ők is részt szeretnének venni, illetve a családtagjaik is minden olyan esetben, amely őket érinti. Ezért vannak önök is itt. Hiszek abban, hogy persze a petíciót továbbra is napirenden tartjuk, és nagyon erős levelet fogunk küldeni, nagyon egyértelmű levelet fogunk küldeni a finn kormánynak. El fogjuk nekik mondani, hogy a 2014-es irányelvben mi is áll, erre az irányelvre utalnak a petíciójukban, illetve a későbbi irányelvet, a közvetítés irányelvet is fogjuk említeni. Már Terebella készítette ezt a parlament részéről 2014-ben. Ez nem csak azt teszi lehetővé, hogy a legolcsóbb közbeszerzést közbeszerzési pályázatot válasszák, hanem különböző minőségi kritériumok is vannak ebben az irányelvben. Ezt is ki fogjuk emelni valamint azt is ki fogjuk emelni, hogy az ENSZ egyezmény mennyire fontos, főleg a 19-es cikk, amely alapvető fontosságú, és amely kimondja, hogy a fogyatékkal élőknek is van közösségi élethez joguk. Hogyha erre nincs lehetőség, a közösségi élethez nincs, nincs lehetőség, akkor olyan életet, olyan környezetet kell biztosítani számukra, amelyben a folyamatosság garantálva van, és amelyben az ő érdekeik megfelelően képviselve vannak. Ez rendkívül fontos. Ez <clears throat> erről szól a jogszabályokkal való meg, jogszabályoknak való megfelelőség. Finnországban, amikor elküldték 2009-ben ezt a petíciót, a finn jogszabályozást meg is támadták, és idén, január 1-én le is cserélték a jogszabályt egy új jogszabályra, amely már nagyobb hangsúlyt fektet a minőségi kritériumokra, a tartalmi, a szolgáltatás tartalmára vonatkozó elemekre. És a szolgáltatásból profitálóknak a véleményére, vagyis az önök, illetve a családtagjaik véleményére. Ezt fogjuk kiemelni, ezt kell biztosítani. Valamint írásbeli választ is fogok kérni ennek a szakbizottságnak a részére. Nem csak úgy küldünk egy levelet, és majd várjuk, hogy elolvassák, majd pedig a fiók mélyére rejtsék. Nem, konkrét kérdést fogunk kérni, az összes, konkrét választ fogunk kérni az összes kérdésünkre. A, itt a parlamentben is a, foglalkozni fogunk ezzel, illetve a fogyatékosságügyi fórummal is, ez is egy nagyon fórumnak is el fogjuk ezt küldeni, ez is egy nagyon jó fórum, illetve a parlamenten belül ö, fogjuk tárgyalni ezt a témát. Egyébként december 6-án is fogunk már ezzel a témával foglalkozni, és az önök felszorolását, ügyét is be fogjuk venni a napirendbe. Szerintem így tudunk előre haladni. Látom, hogy a kollégák is bologatnak, senki nem akar semmit hozzátenni, elvenni abból, amit mondtam rendben, akkor így fogunk eljárni, és köszönöm még egyszer, hogy itt jártak, és köszönjük Finnországnak, amely nagyon jól teljesít Európán belül, de többet várunk Finnországtól ebben a témában. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak, és jó hazautat kívánok. Most pedig a 8-as napi rendi ponttal ugye nem foglalkozunk, úgyhogy a 9-essel fogjuk foglal, a 9-es napi rendi ponttal fogunk foglalkozni, amely a 0696-os számú petíció, a helyi rendőrkapitányságról van itt szó, illetve a helyi és önkormányzati rendőri erőkről. Látom, hogy van itt valaki egyenruhában, gondolom, hogy ön fog felszólalni. Meg is adnám a szót. Kettő petú, petíció benyújtónak, Maruki úrnak, illetve másik öm, petíció benyújtónak, öm, kérem, hogy tartsák meg a prezentációjukat. Köszönöm. Jó napot kívánok, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm Európának, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy a helyi rendőri erők felszólalhatnak itt Európában, és hallathatják annak a 60 ezer olasz helyi rendőrnek a kép hangját, akik, rend, akik jelen vannak egészen pici helyeken is, apró kis falvakban, ahol mondjuk földrengés történik, akik ott vannak minden olyan helyen, ahol katasztrófa van, ugyanis ők ott dolgoznak, ahol katasztrófa van, a gyermekeik pedig olyan helyekre járnak mondjuk iskolába, ahol nincs is infrastruktúra. Tehát együtt dolgoznak ők mindenhol, egész Európában, egész Olaszországban. Ez az egyetlen olyan egyenruha ezekben a kicsi községekben ez az egyetlen olyan öm, rendőri erő, amely az egészen kicsi falvakban jelen van. Látom közben, hogy itt mennek a diák, itt fel lehet tenni a kérdést, hogy kik ők, akiknek a nevét láthatjuk. Ők mind-mind áldozatok, a helyi rendőri ö, erőknél dolgoztak, majd pedig áldozatul estek. Több mint 60 áldozatról tudunk beszámolni, őket egyenruhában a, szol, a szolgálat közben érte a halál, ahogyan mondjuk az olasz területen dolgoztak. Tehát 60, 60 áldozatról van itt szó, nem kicsi ez a szám. Már évek óta azt kérjük az olasz kormányt, azt kérdezzük az olasz kormányt, hogy miért kell ezeknek az embereknek meghalniuk. Miért haltak meg a kollégáink, akik egyenruhában éppen szolgálat közben ö, mentek el. Olyan emberek ők, olyan kollégák, akik az intézményeket védték, és akik a jog szellemiségében szolgáltak, majd pedig ezért ölték meg őket a nyílt utcán, lőtték le őket a nyílt utcán, dél, dél illetve észak olasz városok utcáin. Ők mind-mind kollégáink voltak, akik elveszítették, akik életüket vesztették, és akik miattunk haltak meg, akiknek nincs meg a megfelelő védekezési lehetőségük, nincsenek fegyvereik. 60 ezeren vannak ők, rendőr, a rendőrséghez tartoznak, a bűn, bűnüldözésben dolgoznak, de veszélyes helyeken dolgoznak, és nincs meg a megfelelő védelmük. A helyi rendőri erőknek olyan biztonsági feladatokat kell ellátniuk, amelyek még akár a városi területekre is kiterjednek, például a Kolosseum. A Kolosseumnál látható egy páncélozott jármű, illetve karabélyokkal felfegyverzett rendőrök, illetve katonák, mellettük pedig ott vannak a római helyi erők rendőrei, akiknek nincsen fegyverük, teljesen védtelenek. Ez pedig óriási fenyegetést jelent a mi egyenruhában szolgálatban lévő kollégáink számára. Miért is védtelenek? miért nincs semmiféle ö, védelmi eszköz a kezükben. Azt kérjük Európától együtt Olaszországgal, hazánktól és Európától azt kérjük, hogy tegyenek igazságot, adjanak igazságot ezeknek az áldozatoknak. Azt is kérdezzük, hogy a helyi rendőri erők Olaszországban a többi európai helyi rendőri erőtől eltérően miért is élvez más bánásmódot? Miért bánunk máshogyan az olasz helyi rendi erőkkel, hogyha ugyanolyan szerződésünk van, mint a többi rendőri erőnek? Mi is önkormányzati alkalmazottak vagyunk, helyi alkalmazottak, dolgozunk, majd pedig mégsem úgy teszünk, mint az önkormányzati dolgozók, akik dolgoznak, majd pedig vasárnap hazamennek. Nem, mi 24 órát dolgozunk, a hét 7 napján, az év 355 napján, minden ünnepen, mégsem élvezzük ugyanazt a bánásmódot, nincsenek ugyanolyan jogaink, nincs megfelelő képzésünk, és szabad préda, prédaként teljesítjük a szolgálatunkat. Mi azt kérjük, hogy ezeket a, ezekkel a hatáskörökkel minket is ruházzanak fel, ugyanis mi is rendőrök vagyunk, teljes értékű rendőrök. Jó lenne, hogyha nekünk is ugyanazok a jogaink, ugyanazok a védekezési lehetőségeink lennének meg, mint a többi rendőri erőnek. Jó lenne, hogyha mindenféle fenyegetésnek, e, e, fenyegetéssel szemben meg tudnánk magunkat védeni. Meg kell védenünk az állampolgárainkat, és szeretnénk minden áron, mindenhol jelen lenni, és megvédeni a, az embereket. Ezt tesszük már évek óta, mindig is ezt tettük, de nincs meg a megfelelő védekezésünk. Elnézést, mondja az elnök, de kezd lejárni az ideje. Jó lenne, hogyha a kolléga is fel tudna szólalni, úgyhogy kérem fejezze, hogy a kolléga is fel tudjon szólalni. Nagyon köszönöm. Elnézést, nagyon köszönöm. Le is zárom. Köszönöm, hogy itt lehetek, és kérem, hogy az elhangzottak alapján lépjenek fel az érdekünkben. Persze tudnám itt folytatni a végtelenségig, de köszönöm, köszönöm, elnök asszony. Now your... Elnök, köszönöm szépen. Most parancsoljon a kollégájának, adom meg a szót, folytassa. Kérjük szépen a mikrofont. Jó napot kívánok, elnök asszony, tisztelt képviselők. Köszönöm. Szeretném elmagyarázni, hogy mit is teszünk. A 93-as petícióban a helyi rendőri szervek és más rendőri szervek Európában. A Körülbelül 8000 olasz városban szorosan együttműködnek a helyiekkel. De nagyon sokat tesznek az emberek és az állatok biztonságáért aztán a közlekedésben is tevékenykednek, az illegális tevékenységeket figyelik, a migrációs ellenőrzés és mentés terén is fellépnek, aztán a polgári védelem, környezetvédelem terén. Úgyhogy mit tehetünk? A városokban, a rendőri szerveknél megpróbáljuk elkerülni a radikalizációt, a terrorizmust, az ex- a szélsőséges viselkedést, a béke és az egység érdekében. Itt láthatják a képeket a radikalizációról, a terrorizmusról. Hadd magyarázzam el, hogy hogyan lépünk fel. A helyi rendőrség a Humintal dolgozik együtt, információgyűjtésről van szó, nem olyan információgyűjtésről van szó, mint például a Szigintnél, vagy az Imintnél, vagy a mászintnál, ott olcsó ez a tevékenység. Ahogy elmagyaráztam önöknek az imintnél és a másik szervezetnél más jellegű tevékenység folyik. A petíciómban azt szeretném, és nagyon remélem, hogy az Európai Parlamentben a terrorizmussal foglalkozó szakbizottság a terrorizmusról, a radikalizációról, az európai rendőri szervekről, az emberi intelligenciáról folytat eszmecserét. Az egyik képen láthatják, hogy az emberek, a rendőrök pisztolyjal vannak felszerelve, de hogy a kollégám elmagyarázta nálunk, nem. Nem minden tisztnek van. Nem olyan könnyű a feladatunk, tehát, de megpróbálunk megfelelően fellépni. Ami a helyi rendőrséget illeti, a feladata az, hogy jobban szolgálja és védje hazámat, mint korábban. Ahogyan ezt naponta teszi a helyi rendőri szervek sokasága Európa szerte. A legfőbb út a béke felé a megbocsátás. Ez nagyon fontos. Ne felejtkezzünk el erről. Tehát az intelligencia, az igazságosság, a megbocsátás, ez a három nagyon fontos terület. Köszönöm. Köszönöm, hogy meghallgattak. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a bizottságnak adom meg a szót, Rodó úrnak és Márketti úrnak. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót hogy ebben a témában hozzászólhassak. A 06996-os petícióról van szó, és ahogy a petíciót benyújtó is elmondta, a helyi ö, olasz ö, rendőri szervekkel teljes mértékben egyetértünk, együttérzünk. Ö, tudjuk, hogy az EU-s társadalmak, állampolgárok biztonságát védik. Mindazonáltal, ahogy a bizottsági válaszban is található, pillanatnyilag ez a hatáskör a tagállamoké, és ebben az esetben Olaszországé, hogy döntsön, hogy a rendőri szerveket hogyan sorolja be, hogyan biztosít számukra megfelelő be, felszerelést a napi munkájuk ellátásához teljes mértékben egyet értünk ezzel a panaszsal, de a bizottságnak sajnos nincs lehetősége a fellépésre ebben a témában. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Márketti úr szeretne hozzászólni? Nagyon sajnálom, csak megismételni tudom azt, amit a kollégám mondott, ami az ellátást, az a juttatásokat illeti, a bizottság támogatni tudja az egyes eseteket, és bár osztjuk az aggályokat, amelyet honfitársaim Olaszországból elmondtak, mi is ugyanígy aggódunk emiatt. Köszönöm. Elnök, nagyon köszönöm, hogy ennyire lényegre látóan és röviden szóltak. Kedves kollégák, önöki a szóval, Valensza úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom elfogadhatatlan ez a helyzet. Nagyon veszélyes helyzetben lépnek fel ezek a rendőri tisztek, úgyhogy a lehető legtöbb védelemre van joguk, szociális szempontból és felszerelést illetően is. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért tennünk kéne valamit, nem a, úgy, mint a bizottság. Például a levelet kellene küldeni a Nemzeti Parlamentbe, Olaszországba, és egy konkrét szakbizottsághoz, az Alkotmányos Bizottsághoz címezve, hogy megkérjük, hogy tegyenek valamit. Ez az egyik dolog. A másik viszont írhatunk a belügyminiszternek is, ott is leírhatjuk a helyzetet, és kérhetjük a véleményüket, kérhetjük őket arra is, hogy módosítsák azt, ahogyan a helyi rendőri szervekkel bánnak. De a LIBE szakbizottsághoz is fordulhatunk a kollégáinkhoz, de ott a terrorizmusra foglalkozó szakbizottság. Kérjük őket is, hogy csatlakoznak hozzánk. Tehát három megoldási lehetőség van, ez a javaslatom, illetve az, hogy tartsuk nyitva ezt a ö, petíciót, és tegyünk valamit. Köszönöm. Tanúkasszony. Köszönöm pont ugyanezt szerettem volna elmondani, amit Valesza úr mondott, küldjünk az olasz hatóságoknak egy levelet, kollégáinknak, talán ne csak a ö, Libébe, hanem a foglalkoztatásügyi szakbizottságba is. A helyi rendőri szervek tagjainak szociális védelme témájában teljes mértékben támogatjuk a petícióikat, nyitva kell, hogy hagyjuk, és megpróbáljuk befolyásolni az olasz jogalkotókat, hatóságokat, hogy tegyenek valamit a helyi rendőri szervek érdekében. Köszönöm szépen, Evi asszony parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Én is főleg köszönetet szeretnék mondani a petíciót benyújtóknak, hogy foglalkoztak ezzel a kérdéssel, amely tényleg óriási diszkriminációt jelent hazánkban, és ez folyamatosan tapasztalható a helyi rendőri mhm. szervekkel, illetve az állami szerveket képviselő rendőrség közötti különbségtétellel. Ez óriási veszély azon feladat ellátása közben, amelyet meg kell tenniük, és amelyért rendkívül hálásak vagyunk. Olyan diszkrimináció ez, amely nyilvánvaló. Az Cinque Stella nevében is szeretnénk, hogyha lépnénk ezen a területen. Sajnálatos módon az ajtók zárva vannak előttünk. Úgy gondolom, hogy ez a szakbizottság, ahogy a kollégák is javasolták, levelet írhatna, hogy nyomást gyakoroljon mert ugye a bizottság nem tehet semmit, mert nem a kompetenciájába tartozó kérdésről van szó. Azonban olyan politikai kérdés ez, amelyel foglalkoznunk kell, úgyhogy nem hagyhatjuk őket egyedül, főleg azokat, akik a biztonságunkat védik, támogatnunk kell őket minden síkon, ez rendkívül fontos, főleg olyan időkben, amelyekben élünk ma, óriási válságok közepette, úgyhogy mindenképpen fel kell lépnünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Kirió úr, parancsoljon. Igen, köszönöm elnök asszony a szót. Természetesen csatlakozom a kollégákhoz, és én is köszönetet szeretnék mondani a nem olasz kollégáknak is, hogy támogatják az kérésünket. Nagyon jól ismerem ezt a problémát, mert a helyi rendőri szerveknél dolgoztam évekkel ezelőtt szülővárosomban, és foglalkoztam ezzel a kérdéssel, úgyhogy tudom, hogy milyen nehéz terület ez. Úgy gondolom, hogy a bizottság már elmondta, hogy nincs közvetlen kompetenciája, azonban támogatni tudja azt az álláspontot, amelyet kialakítottunk a helyi rendőri szervekkel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez alapvetően fontos, és konkrétan fel kellene lépnünk egy levél formájában, vagy közlemény formájában, esetleg a szenátusban is. Ez nagyon fontos, el kell, hogy olvassák az olasz parlamentben. Két dolgot jeleznék. Az első, ez egy olasz kérdés, hiszen e- de Európában vagyunk, akkor a különböző szakmák, és ez is egy szakma, elismerése kerüljenek európai szinten. Ami az olasz rendőröket illeti, kevesebb védelmet élveznek, mint a belga vagy a francia kollégáik. Úgy gondolom, hogy nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a levélben, amelyet írni akarunk, 2015. februárja óta egyértelműbb a helyzet, ami a terrorizmust illeti. Minden tagállamot felhívtak arra, hogy minden erővel és jobb körülmények között szembe, álljon szembe a terrorizmussal. Itt a nők, a férfiak, akik az olasz helyi rendőri szerveknél dolgoznak, akiknek nincs védelme, garanciája, vé, semmilyen gyakorlatilag nem olyan hatékonyan tudnak fellépni. Ez nagyon fontos. A helyi rendőri szervek Olaszországban ugyanolyan feladatot kell, hogy ellássanak, mint a csendőrök, az összes többi rendőri szervek és az olasz erők. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A petíció benyújtóihoz fordulok. Nem tudom, van-e még megjegyzésük, akkor tegyék meg, de nagyon röviden, azok alapján, amit a szakbizottságunk tagjai eddig mondtak. Parancsoljon! Köszönöm, tisztelt elnök asszony! Köszönöm minden képviselőnek, akik olyan kedvesen szóltak. Igaz, a bizottság na, gyakorta a nemzeti kormányoktól kéri ezt a feladatot, de hát itt igazságszolgáltatásról van szó. Itt nem biztonságról csupán, az állam, a nemzet vonatkozásában. Itt jogokról van szó, életekről, vagy halálról. Arról, hogy védelmet biztosítsunk számukra, nem a biztonságról. Mi nem azt kérjük, hogy valami mást kapjunk, mint más. Mindenki megteszi azt, amit tud, a feladatát ellátja. Mi azt kérjük, hogy lépjenek fel Európa kérése alapján hogy minket is védjenek, mert a fiaink ö, több etnikumot képviselő iskolába járnak, és ö, tanulnak, mindenkit megismernek, és aztán visszatérnek a családba, ö, és ö, tudniuk kell, hogy mi történik, hogyha aztán mindent tudunk, akkor valamit tenni kell, hogy fel tudjuk venni a harcot megfelelően a terrorizmus ellen. El kell kerülni az ilyen tömegmészárlásokat, amelyek sújtják az egész világot. Úgy gondolom, hogy azt kérjük, hogy tegyék meg ezt gyakorlatilag ez bűncselekmény lenne, hogyha nem így történne. Kérem, tegyenek valamit ennek érdekében. Köszönöm. Elnök, nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy ilyen messzire eljöttek, hogy felhívták a figyelmünket, a bizottság és a szakbizottság, és egész Európa figyelmét arra, hogy mi a helyzet. Azonban, hadd tegyek itt egy személyes megjegyzést. Az édesapám rendőrtiszt volt, és ezért ez nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. Úgy érzem, hogy a szívem megszakad, és nagyon örülök, hogy eljöttek hozzánk, és megvitatták velünk ezt a kérdést. Nos, szerintem ebben az esetben nyitva kell tartanunk ezt a petíciót, és nagyon egyértelmű levelet fogunk küldeni az olasz hatóságoknak, amelyben elismerjük. Azt, hogy a helyi rendőri szervek fantasztikus munkát végeznek, és hogy kulcsfontosságú résztvevői a társadalomban, a feladatok ellátásának nagyon sok területen. Azt is megmagyarázzuk a levélben, hogy a magán szférában fizetett, illetve az állami szerződéssel rendelkező rendőr helyzete egyáltalán nem ugyanaz, de ahogy ezt a bizottság két közleményben is, márciusban is, októberben is megfogalmazta, Olaszország az egyetlen felelőse a szociálpolitikának, illetve annak, hogy hogyan alakítja ezt ki, hogyan kezeli. Ezt elismerjük, de úgy hiszük, hogy Olaszország azért többet is tehet, sokkal többet ezt pedig meg is fogalmazhatjuk. Ahogy van ezt a kollega is elmondta, rá kell mutatnunk arra, hogy gyakorlatilag a jelenlegi helyzeten változtathatnak, és fair módon ö, kezelhetik a rendőröket. Azt gondolom, ezt megtehetjük. Ezen kívül a levél végén elmondhatjuk azt is, hogy ez a szakbizottság támogatja az önök által megfogalmazott kéréseket, és megismételhetjük azt is, hogy mint Európa barátai és barátja, úgy gondoljuk, hogy Olaszország nagyon fontos tagállam ma Európának, és sokkal jobb eredményt is tud felmutatni ezen a téren. Nos, ennyit tehetünk ezen a téren. Ezen kívül információs jellegű levelet is küldhetünk a foglalkoztatásügyi és az új ideglenes terrorizmus témával foglalkozó szakbizottságba. Küldhetünk a Libébe is, hogyha gondolják, e, de úgy gondolom, hogy a terrorizmussal foglalkozó szakbizottságnak lesz ideje ezzel foglalkozni, nincs rengeteg tennivalója. És úgy gondolom, hogy ez az a bizottság, amelynek keretén belül ezzel a témával tényleg sokat foglalkozhatunk. Nos, ezt tehetjük. Nagyon köszönöm, hogy ma elutaztak ide Brüsszelbe, és jó utat kívánok Önöknek vissza a gyönyörű Olaszországba. Kedves kollégák, akkor menjünk tovább a tizedik napi rendi pontra. És ez a téma nem más, mint a jelenlegi tárgyalások Japán és az EU között a szabadkereskedelmi állásfoglalási tárgyalásokba való felvételéről. Ebben a témában 5 percre adom meg a szót a petíciót benyújtónak. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, e, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok arra, hogy felszólaljak 2014 márciusában Japán bánavadászati programja a déli jeges tengeren illegálisnak tekintetett, azonban 2015-ben, októberében Japán azt nyilatkozta, hogy kivonul az ICG döntéséből, tehát a Nemzetközi Bíróság döntéséből egész egyszerűen. Elnök, azt kérem az olasz vendégektől, hogy csendesen hagyják el a termet, és a termen kívül társalogjanak, hogy a mostani témánkra tudjunk koncentrálni. Ha lehetséges, akkor ezt kérem. Tehát úgy tűnik, hogy itt egyfajta párbeszéd van az asszisztensek és mások között. Kérem, hogy hagyják el a termet, és kint beszélgessenek. Most pedig visszaadom a szót önnek. Köszönöm. Tehát 2015. októberében Japán arról nyilatkozott, hogy nem tartja be a Nemzetközi Bíróság ítéletét a tudományos bánavanászat területén. 2015. novemberében Japán azt jelentette be, hogy folytatja a Antarktiszon a bánavadászatot, egy új program keretén belül ez a New Rep A, e, és ez azt jelentette, hogy 4000 csukabánát ölnek le 12 éves periódus alatt, ez azt jelenti, hogy 333-at évente. Két határozatot hozott a Bánavadászati Bizottság, ezek után 2010 és 2016-ban a ö, Tudományos Bizottság ö, kijelentette azt, hogy itt tudományos munka folyik, de ö, a New Rap A nem tartja be a szabályokat, és megöli a bálnákat. 2015 óta Japán 666 csukabálnát ölt le a New Rep A program keretén belül. 2016 novemberében Japán bevezetett egy új New Rep NP bálnavadászati programot, az a, megint csak 2012 éves periódusra és itt ez azt jelentette, hogy 134 szürke és 177 csukabálnát ölnének le évente. Ez figyelembe véve egyre több a, a leölt bálna, az új japán törvénynek a célja az, hogy, hogy kereskedelmi célokra használja fel a bálna vadászatot. Japán megsérti az egyezményt a nemzetközi veszélyeztetett egyedek kereskedelmével kapcsolatosan, tovább a Nemzetközi Bíróság döntéseit is. Azt is tudjuk, hogy Japán eladja a szürke bálna húst fogyasztásra. A tény az, hogy Japán a CITES követelményeit is megsérti, és jelenleg Genfben ezen a héten tanácskozik a CITES állandó bizottsága. Fontos az, hogy a Európai Unió-Japán gazdasági egyezményén belül is támogassuk a fenntartható fejlődést, és, a, és megfeleljenek a különböző követelményeknek. A nemzetközi konvenció a bánavadászat szabályozásával kapcsolatosan kimondja teljesen világosan az, hogy mik is a feladatok, és azt látjuk, hogy Japán nem felel meg ennek, és elsősorban a szürkeválna varászat terén. Az Európai Uniónak erőteljes a politikája a gazdasági, kereskedelmi és tudományos bánavadászat ellen különböző tudományos programok léteznek. Továbbá 2012-ben az Európai Parlament a határozatában rámutatott arra, hogy nagyon komoly különbségek vannak még mindig az Európai Unió és Japán között a bánavadászattal és halászattal kapcsolatosan, elsősorban a, a kereskedelmi célú tevékenységet illetően. Az Európai Unió tárgyalásokat folytat a Japánnal a szabadkereskedelmi megállapodás terén, és azt látjuk, hogy fel kell hívni a bizottságot arra, hogy a tagállamok folyamatosan lépjenek fel Japán ellen abban az esetben, hogyha nem tartják be a kétoldalú és többoldalú tárgyalások eredményeit, és továbbá, tovább is kereskedelmi célokkal élnek. Nevezetesen 2017-ben Norvégia is határozatot hozott a bána halászattal kapcsolatosan. Vátorítani kell a japán kormányt, hogy felelje meg a nemzetközi jogszabályoknak. Minden lehetőséget meg kell ragadni annak érdekében, hogy a bálnákat megvédjük. A, ha ez nincs így, akkor az európai közvéleménynek sem lesz más választása, mint tovább élni ezzel a helyzettel. Köszönöm szépen. Most a bizottság képviselői képviselőjéhez fordulok, Richelieu és Kirulú ur- urakhoz. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság részéről szeretnék először is köszönetet mondani a panaszosnak, a elhangzott aggodalmakért, és az európai polgárok aggodalmáért a bána halászata kapcsolatosan Japánra vonatkozólag természetesen teljes mértékben elkötelezi magát az Európai Unió a különböző védett fajok megőrzése érdekében, és fellép a kereskedelmi célú tevékenységek ellen. Az Európai Unió folyamatosan támogatja a moratóriumot a nemzetközi bána halászattal kapcsolatosan. Teljesen világos az Unió véleménye, figyelembe kell venni a CITES egyezmény kereteit. Ismételten fellépünk a tudományos és, és kereskedelmi célú programok ellen Japánban. A Nemzetközi Bíróságnak van egy döntése azzal kapcsolatosan, hogy álljon le a tudományos bálnahalászati programokkal, és és csak különböző egy engedélyekkel képzelhető el a bálna halászat, van egy határozat, amely a tudományos programokra vonatkozó engedélyek kiadásával foglalkozik. Az Európai Unió elmondta már több esetben, hogy mennyire aggódik a japán új tudományos programja iránt. Itt a csendes óceán északi térségében, és a CITES egyezmény rendelkezéseit figyelembe véve. Nagyon sok esetben a megközelítés a kapcsolatokban konfrontációs jellegű, a Nemzetközi Bíróság döntése után Japán bekeményített, és vannak olyan területek, ahol egész egyszerűen nem fogadja el a bíróság döntését. Mi úgy gondoljuk, hogy a kereskedelmi tárgyalásokat felhasználhatjuk arra, hogy, a, hogy rávegyük Japánt arra, hogy megfelelő módon járjon el ezen a területen is, és hagyja abba a bálna halászatot, vadászatot. kétoldalú tárgyalások is folynak Japánnal, más környezeti témákat illetően is. A tárgyalások során mindenképpen fontos az, hogy a multilaterális környezeti problémákat is megvitassuk fontos a párbeszéd, fontos a különböző lehetőségeket kihasználni, de elnök azt mondja, ez olyan, mint egy tangó tánc, az is fontos, hogy Japán is tartsa magát a követelmények betartásához. A tagállamok foglalkoznak továbbra is a témával, multilaterális és bilaterális fórumokon is. Még azt is szeretném elmondani, hogy az Európai Unió jelenleg részt vesz a CITES állandó bizottságában, és kiáll a szürkebánák védelméért. Fontos, hogy az Európai Unió és mások is gyakoroljanak hatást Japánra az elkövetkezendő hónapokban lesznek kutatások a japán bálna halászatával kapcsolatosan. Ez már egy első lépés. Elnök asszony, továbbá szeptemberben a bizottság az elkövetkezendő három tárgyalásra már beterjesztette a programját. Az Európai Unió továbbra is amellett van, hogy támogatja a moratóriumot a bánalászattal kapcsolatosan, és egy teljesen átlátható programra van szükség az, egyez, a, az engedélyekkel kapcsolatosan is a bána halászatban, és továbbra is foglalkozik a bizottság a a japán bána halászattával kapcsolatosan. Jó reggelt kívánok! Ahogy már hallottuk a kollégámtól, a bizottság számos, nagy, nagyon sok erőfeszítést tesz e téma vizsgálatára, ami a jövőt illeti, tehát hallottunk már nagyon sok témát, ott van a kereskedelmi megállapodás, és ez egy olyan platform, amelyel igenis rá lehet venni Japánt, hogy tartsa tiszteletben a különböző környezetvédelmi feladatokat is, mind a bálna halászat, mind pedig a bálna hús importja tiltott az Unióban, és az, éppen ezért az Európai Unió a bánahalászatot nem mint kereskedelmi témát tartja szem előtt, és nem a kereskedelmi politikájához csatolja. Vannak környezettel kapcsolatos környezetvédelmi kérdések, ez is egy fejezet, amelynek keretén belül lehet a témával foglalkozni, és a, ahogy már elhangzott, figyelembe vesszük a különböző jogszabályokat is. Vannak keres, a kereskedelmi politikával kapcsolatos eszközeink, és ezekkel foglalkozhatunk a témával. A kereskedelem és fenntartható fejlődés fejezeten belül amely szintén utal a CITES egyezményre. Köszönöm szépen, most megadom a szót a kollégáknak, Miner asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtójának. Ugye itt hallottuk, hogy 276 ezer aláíró támogatja ezt a petíciót. Jelenleg ugye már 82 óta moratórium van a bálnahalászaton, de a bálnahús nagyon tehát a bálnahús nagyon szeretik Japánban, éppen ezért folyamatosan öli meg a bálnákat Japán. Nagyon sok a tudományos tanulmány is a témát illetően, és látjuk azt, hogy nagyon sokat megpróbáltunk, hogy politikai párbeszéd során tudjuk megoldani a bánahalászatot Japánban. A fenntartható fejlődés elősegítése fontos, és a nem kereskedelmi jellegű megfontolások. Japán nem ért egyet, és visszautasította azt, hogy a moratórium rendelkezéseit alkalmazza. Az Európai Bizottság szeretné lezárni a megállapodást Japánnal, viszont erőteljesen le kell a bánalászatot csökkenteni. Ezt az Egyesült Államok is már utalt erre. Köszönöm szépen, most pedig Valensza úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Hát egyetértek az Európai Bizottsággal. Azt hiszem, hogy ezt a témát nem kell kombinálni a tárgyalásokkal, tehát a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos tárgyalásokkal. Ugye e, e, ezen év végén szeretnék lezárni ezt a témát, szeretnék eredményeket elérni. De ez a megállapodás több, mint egy kereskedelmi megállapodás. Azt hiszem, hogy látjuk, hogy mi a helyzet. Ugye az amerikai elnök visszavonul a TTP-ből, és fontos az, hogy Ugye a szabad kereskedelmi megállapodásokat megvalósítsuk világszinten, de mi lesz ezzel a petícióval? Én nem azt mondom azt, hogy nem kell ezen a területen erőfeszítéseket kell tenni a bána halászattal kapcsolatosan, de úgy gondolom, hogy le kéne zárni ezt a petíciót, és talán egy tovább folytassa ezt a munkát, de úgy, hogy nyomás gyakoroljon Japánra a tárgyalások során. Különösen, hogyha a megállapodás már a jövő hónapban le tudják zárni. Hasselkamp asszony, köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönetet mondok a panaszosnak, hogy ezt a témát napirend, és önnek, hogy ezt a témát napirendre tűzte a mai napon. Ez egy nagyon sürgős téma. 1982-ben a Nemzetközi Bálna Halászati Bizottság moratóriumot hirdetett meg minden kereskedelmi tevékenységre is, és a bálna halászatra. Ugye fontos védeni a bálna populációt, és annak ellenére, hogy létezik ez a moratórium, még mindig van néhány ország, beleértve Japánt, amelyek folytatják a bálnahalászatot. Japán több mint 20 ezer bálnát ölt le a moratórium bevezetése óta. Elnök asszony, Másfél évvel ezelőtt az Európai Parlament egy nagyon erőteljes határozatot fogadott el, amely felhívja Japánt, hogy hagyja abba a bánalászati tevékenységét. És az Európai Unió ugye most a szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyal Japánnal, most is fel kell hívni a bizottságot, hogy minden bilaterális, multilaterális tárgyalást ragadjon meg, hogy nyomást gyakoroljon Japánra még eh, néhány órával ezelőtt is hallottuk azt, hogy a déli tengerekben, hogy milyen halászat folyik, tehát nem tegnap meg a múlt héten, hanem minden betiltott halászati tevékenységet még mindig folytatnak, például az ausztrál hatóságok is, de ez természetesen kihat a nemzetközi kapcsolatokra. Ez egy szégyen, megvan a jog arra, és ez egy alapjog, hogy védjük az állatokat. Ez sokkal fontosabb, mint a kormányok rövidtávú kereskedelmi céljai. Köszönjük szépen tehát, hogy ezt a témát felvetették. Két kérdésem lenne. Elmagyarázták azt, hogy hogy a CITES tárgyalásokon hogyan foglalkoznak ezzel a témával, de hogyan lehet rávenni a rávenni a kereskedelmi megállapodás tárgyalásai során Japánt arra, hogy tartsa be a szabályokat. Ugye van egy határozat is már erről de nem tudom, hogy a bizottság miért nem vette be a bálna halászatot a kereskedelmi megállapodások témái közé. Fontos az, hogy e, e, Japán elkötelezze magát, hogy hatékony módon tiszteletben tartja a kétoldalú és többoldalú szabályokat. Ez vonatkozik ugye a CITES egy egyezményre is. Azt hiszem, hogy a elnök a bizottság elmondta a véleményét, természetesen ezzel egyet is lehet érteni, vagy nem, de azt hiszem, hogy már nem kell itt tisztázni a bizottság részéről semmit, a bizottság már tisztázta, úgyhogy nem kérhetjük, hogy térjenek vissza a, az újabb magyarázatokra. Maria Szúr, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A válna, az illegális válna halászat Japán részéről, meg mellesleg Norvégia részéről. Tehát erről már volt szó az Európai Parlamentben, én jó magam is felszólaltam, más kollégák is, egy határozatot hoztunk Japán ellen, mivel Japán ugye megsérti a nemzetközi moratóriumot a bána halászat, vadászat terén. Japán több mint 20 bálnát ölt le, tehát Japán úgy tűnik, hogy azt csinálja, amit akar. Japán úgy gondolja, hogy minden nemzetközi jogon túl járhat el, semmiféle intézkedésnek nem lesz áldozata, tehát saját kedve szerint jár el, megsérti a nemzetközi de, jogszabályokat, köszönetet mondok a panaszosnak, aki több száz ezer aláírás gyűjtött össze a panaszában, a petíciójában, és azt kérjük, hogy hogy az EU, Japán nemzetközi tárgyalásokat blokkolják le, hogyha nem hajlandó Japán megfelelő módon eljárni. Fontos, hogy a panaszosok nemzetközi téren is fellépjenek, hogy hallassák hangjukat. Itt nemzetközi megállapodásokról van szó, tehát ne zárt ajtók mögött függ, hangozom minden el. Hallottuk, hogy, hogy milyen igazi bálna mészállást végeznek szigonyokkal, más eszközökkel. Mindent meg kell tenni azt, hogy hogy ne mondják azt, hogy tudományos célű bálna vadászat folyik ez, ugyanez vonatkozik Norvégiára is. A bálna hús, amelyet, amelyek, tehát amely bálna húst ö, ö, Norvégiában halásznak, bekerülnek az Európai Unióba is. Hogyan lehetséges mindez? Részünkről Japánnak igenis fogadnia kell ezt az üzenetet, és kézzelfogható eredményekre van szükség. Mindenről a szabadkereskedelmi tárgyalások során is beszélni kell. Természetesen elő kell, előre kell lépni, az Európai Unió, az emberiség nem hunyhat szemet a mészállások előtt. Természetesen ez környezetvédelmi szempontból is fontos. Én támogatom ezt a petíciót, és igenis a bizottságnak meg kell találnia a, annak a módját, hogy hogyan e, e, magyarázza el azt, hogy az Európai Unió nem ö, tud előre haladni a tárgyalásokban, hogyha Japán nem veszi figyelembe ezeket a megfontolásokat. Japán és Norvégia is ugye érintve van, nem lehet, hogy úgy gondolják, hogy mi ö, szemet hunyunk ezt a petíciót nyitva kell tartani, és az Európai Bizottságnak sokkal aktívabbnak, kreatívabbnak kell lennie e kérdések megvitatásában. Köszönöm szépen. Andrea, tehát a szó, utána viszont le kell zárnunk sajnos ezt a napi rendi pontot. Köszönöm, én nagyon röviden szeretnék hozzá szólni, ugyanis szerintem Cecília már mindent e, elmondtak előttem. Mariász úr is nagyon sokat elmondott, mert amit én is szerettem volna, illetve hallhattuk, hogy az előző kollégám is milyen érveket hozott fel. Itt hitelességi kérdésről van szó. Szabad, a szabadkereskedelmi megállapodással egyszerűen támogatjuk ezt a barbárságot, hozzájárulunk ahhoz, hogy eltűnjön ez a faj a föld színéről. A kereskedelmi, a pénzügyi érdekeket hozzuk előtérbe. Ez nem így van, az Európai Unió nem teheti ezt, nem, nem adhat ilyen képet magáról. Egyetértek azzal, hogy több mint 250 ezer aláírás összegyűjtése után feltételeket kell szabni. Feltételeket kell szabni ennek a szabadkereskedelmi megállapodásnak. Szerintem más tagállamokkal szemben nem lesz semmiféle erőnk, hogyha, nem, hogyha hagyjuk, hogy nemzetközi egyezményeket meg lehet szegni. Tehát szerintem ez a petíció maradjon nyitva. Köszönöm, mondja az elnök. Vanda úr, önhoz, önhöz szólok. Esetleg nagyon röviden szeretne még valamit hozzátenni. Köszönöm. Csak egy pár utolsó szó. Köszönöm a bizottságnak, köszönöm a CITES meetingen való fellépést is. Nagyon örülünk annak a munkának, amelyet önök már eddig is végeztek, de azt gondoljuk, hogy még több munkára van szükség, még messzebbre kell mennünk, és ezt a pontot mindenképpen be kell venni a szabadkereskedelmi egyezménybe is. Mond, mondott, mondta itt, hogy minden dologhoz két félre van szükség. Igen, hogyha valaki mondjuk tangózni akar, és megkérdezi neked, akkor valóban erre válaszol, választ kell adni. Nagyon köszönöm, mondja az elnök, most pedig egy nagyon-nagyon mondjuk unortodox dolgot mondanék, szerintem egy politikai tovább lépése van szükség. A bizottság kihozta a legtöbbet a munkájából, és itt különböző nézőpontokat hallhatunk az én szakbizottságunkban. Nézzük, lehet -e az, hogy nyitva hagyjuk a petíciót, és egy politikai színezetű levelet küldünk közvetlenül a biztosnak, Malmström biztos asszonynak, és megírjuk neki, hogy erről beszéltünk a mai szakbizottsági ülésen, és nagyon aggódunk a szabadkereskedelmi megállapodás miatt. Szeretnénk, hogyha ezt is figyelembe venné. Ugyanis 250, 268 ezer aláírója van ennek a petíciónak. De ez nem, nem semmi, nem lehet csak úgy hátat fordítani ennyi ember angodalmának. Szerintem így kellene mennünk. Úgy látom, hogy önök is egyetértenek. Mária Szúr, nagyon röviden. Én szerintem a biztos asszonynak küldött levélben az Európai Parlament állásfoglalását is meg kellene említenünk, ugyanis ez rendkívül egyértelmű volt. Azt is kellene kérnünk tőle, hogy ezt az állásfoglalást alkalmazza, alkalmazza, ez ebben a szellemiségben lehetne ö, a bizottsággal felvenni a kapcsolatot. Nem tudom, hogy ezt a petíciót nem lehetne -e esetleg az ENVI szakbizottságnak is elküldeni. Igen, szerintem is el kell nekik is küldenünk. Szerintem a panaszos is örül ennek, ugyanis általában ezt nem szoktuk. Általában ez egy intézmények közötti dolog, tehát parlament és bizottság közötti ügy, de itt most közvetlenül a biztos asszonyjal fogjuk felvenni a kapcsolatot. Nagyon köszönöm, akkor így fogunk eljárni. Köszönöm, hogy itt volt, köszönöm, hogy kiemelte ennek a témának a fontosságát. Folytatjuk a 11-es napirendi ponttal. Az uniós jog végrehajtásának ellenőrzése, eszközök és kihívások, ez a tanulmánynak a címe. Kérem Balestre Rossz asszonyt, aki a jogi és politikai aki jogi és politikai főtanácsadó, hogy legyen szíves megtartani az előadását a szakbizottságunknak. Good morning. Jó napot kívánok! Márta Melestrausz vagyok, jogi politikai tanácsadó egy ö, olyan cégnél, amely monitorozza az Európai Uniós jogszabályok végrehajtását, főleg környezetvédelmi témákban. Együtt dolgoztam az Európai, együtt dolgozom az Európai Parlamenttel már több mint 8 éve, és minden évben, körülbelül minden évben egyszer eljövök, és bemutatom az éves jelentésünket hogy együtt értékeljük a jelenlegi helyzetet. Így jól látom, hogy melyek azok a kulcsfontosságú pontok, amelyek mentén ez előadásomat meg kell tartanom itt a mai napon. Összességében lássuk, hogy miről is fogok beszélni. Fogok beszélni a kulcsfontosságú szereplőkről, arról, hogy az ő elköteleződésük a szakpolitikák végrehajtásában hogyan is alakult. Beszélni fogok a kulcsfontosságú végrehajtási, átültetési elemekről, valamint a végrehajtást támogató eszközökről, valamint a végrehajtási eljárásokról. Lássuk tehát, kezdésképpen szeretném kiemelni az Európai Bizottság egyik szövegét a jogállamiságról, és arról, hogy az Európai Unió jogszabályainak tiszteletben tartása a jogállamiság alapját jelenti. Ugyanis a mm, kormányzati, kormányzatoknak meg kell, tiszteletben kell tartaniuk az EU-s jogot, és így a demokrácia, valamint az alapvető jogok jelentette értékeket. Jog bizonyosságra van szükség, az önkényes döntések eltörlésére. Ezek azok az elvek, amelyek alapját képezik a ma előkerülő érveimben. Fontos végrehajtani az EU-s jogszabályokat, minden egyes tagállamban. Ez maga a jogszabályozásnak a célkitűzése. Ezek a célkitűzések, ezeket a célkitűzéseket így lehet megvalósítani, és így lehet elkerülni, hogy azok a kihívások, amelyeknek a megoldására a jogszabályok létrejöttek, ezek a kihívások ne kerülhessenek elő újra, illetve hogy a kihívásokat megoldjuk. Ezért születnek ezek a jogszabályok. EU-s jogszabályokról beszélünk, ez azt jelenti, hogy az összes tagállamban mire kell hajtani az adott jogszabályokat. Hogyha egy, kettő vagy több tagállam nem ugyanúgy hajtja végre a jogszabályokat, mint mások, akkor annak akkor az roncsolhatja, torzíthatja a belső piacot. Hogyha az Európai Unió jogszabályokat fogad el, akkor azokat végre is kell tudnia hajtani, megfelelő eszközökkel rendelkeznie kell. Na de ki is eh, a felelős az EU-s jogszabályok végrehajtásáért? A három fő EU-s szerv, a tanács, a parlament, valamint a bizottság. Van is, tehát közös felelősségük van. Ezt ki is emelte az Európai Unió Bírósága egy mm, bizottság kontra Olaszország ítéletében. Mi a helyzet a tagállamokban? A tagállamok a szerződések értelmében meg kell, hogy tegyék a megfelelő intézkedéseket, annak érdekében, hogy a szerződésekben vállalt kötelezettségeket megvalósítsák. Például környezetvédelmi témákban is. A tagállamok a jogalkotási folyamatban részt vesznek. Ott van a tanács, amely társ jogalkotó az Európai Parlamenttel együtt. Tehát nincs kifogás, nem lehet azt mondani, hogy Brüsszel erőlteti ránk a jogszabályokat. Nem erről van itt szó, a tagállamok tárgyalnak, a tagállamok fogadják el, a tagállamok egyeznek meg a jogszabályokban, éppen ezért az ő felelősségük azokat végrehajtani. Mindazonáltal a számok nem azt mutatják, hogy a jogszabályozás végrehajtása az mindenhol megtörténik. Kb. 140, kb. 840 ügy van azzal kapcsolatosan, hogy nem jól ültetik át a jogszabályokat, illetve 800 ügyünk van az EU-s pilot projektek kapcsán, és 280 új kötelezettségszegési eljárás indul minden évben. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok nem hajtják végre a jogszabályokat, nem végzik el a feladatukat. Mondanék még pár számot. A tendencia 2015-ben és 2016-ban az volt, hogy a legtöbb szegési eljárás és hasonló eljárás a mm, környezetvédelmi témákban indult. Közlekedési, belső piaci témákban és a legfőbb környezetvédelmi témákban a leg 2015-2016-ban a mm, természet, a légminőség, illetve a hulladékkezelés voltak a legfontosabb témák, és hasonló, hasonló volt ez 2016-ban is. 126 kötelezettségszegési eljárás indult környezetvédelmi témában, és 2016-ban ez kb. 90 volt. A bizottság által hozott ezen intézkedések elegendőek? Vagy csak a egy csúcsát képezik? Amikor más jelentéseket olvasunk, például Görögországról, akkor ott láthatjuk, hogy például a WWF, civil szervezetek, civilek rendszeresen megjelenítenek tanulmányokat az EU-s jogszabályok végrehajtásáról, és Görögországban úgy látszik, hogy az a tendencia, az rendszer szintű tendencia, hogy olyan infrastruktúrákat és építkezéseket Mm, indítanak el, amelyek nem felelnek meg sem az EU-s, sem a tagállami jogszabályoknak. Viszont a bizottság nem tesz semmit, van, hogy nincs elegendő, nincs elegendő kapacitása arra, hogy az összes EU-s EU-ban előforduló jogtalanságot lefedje. Mit is tesz a bizottság? A bizottság monitorozza az EU-s jogak, az EU-s jogok betartását, és 2000 óta ez prioritást jelent a bizottság területén. 2002 óta számos alkalommal kimondta az Európai Bizottság, hogy az EU-s jogszabályok betartatása prioritást jelent. Viszont az elmúlt években a három célból az egyik az volt, hogy legyen kevesebb kötelezettségszegési eljárás. A minőségi jogszabályozásról szóló szakpolitika 2016-ban is előkerült, és a bizottság azt gondolja, hogy három fő terület van, amelyek prioritást képeznek. Az egyik a monitorozás, tehát a végrehajtásnak a monitorozása. A második a problémák megoldása a tagállammal. A harmadik pedig um, akkor kötelezett, akkor indítani a kötelezettségszegési eljárást, amikor erre valóban szükség van. 2016-ban pedig azt olvashatjuk, hogy akkor kezd a bizottság bármilyen intézkedésbe, hogyha ez a változást lehet eszközölni, hogyha politikai prioritásról van szó, hogyha a tagállam rendszer szinten megszeg egy-egy jogszabályt. Az Európai Bizottság azt is kimondta, hogy a kötelezettségszegési eljárás úgy indul, hogy előtte nem lesz EU pilot, és csak akkor fog az EU pilot nyújtotta eszközökre támaszkodni, hogyha azok bizonyos esetekben különösen fontosak lehetnek. Így változtak tehát a szakpolitikák, szerintem ez fontos, ez fontos tudni az Európai Parlamentnek is. Ezen stratégián belül, de ezt már hallhattuk más bizottsági dokumentumokban is, hogy a bizottság végzett egy, kérsz, készített egy tanulmányt a, a környezetvédelmi jogszabályok betartatásáról, arról, hogy ezeknek milyen kör, a be milyen költséggel jár az EU-s tagállamokra, és EU-s végrehajtási review-t is indított a bizottság. Ezzel próbálják megérteni, hogy a tagállamok miért nem tartanak be bizonyos jogszabályokat. Szerintem az is nagyon érdekes és fontos, hogy a koordináció hiánya a különböző szintek között mihez vezethet, hogy a forrás, a kapacitás hiánya mihez vezethet. Szerintem egyszerűen nincs meg az a rendszer, amelyen a megfelelőséget lehetne biztosítani. Van, hogy a bizottság vagy a tagállam vonakodik belemenni egy-egy ügybe, de hogyha nincs olyan rendszer, amelyel a megfelelőséget biztosítani lehet, akkor erre eleve nincsen lehetőség. másik ok, amiért egy másik ok az az, hogy nem eléggé jó minőségűek a jogszabályok. A 2010-ben el is döntötte a bizottság, hogy növeli a jogszabályok minős, javítja a minőségét a jogszabályoknak. Ott van például a minőségi jogalkotási stratégia, és minden egyes jogszabályt csak akkor fogadnak el, hogyha előzetes jóváhagyáson átment, hogyha a refit is megfelelt. Új platformokat is létrehoztak, amelyekkel a többi EU-s intézménnyel lehet jobban együttműködni. Ilyen például a a környezetvédelmi együttműködést szolgáló mm. technikai platform, amely a régiók bizottságával valósul meg. A bizottság elfogadja az éves jelentéseket, a bizottság foglalkozik az, ezekkel az ügyekkel, de erről majd később még fogok beszélni. Most átérnék az Európai Parlamentnál. Rendkívül fontos szerepe van az Európai Parlamentnek, ugyanis a fölvizsgálati hatalmának, hatáskörének köszönhetően ő bizonyosodik meg arról, hogy az EU-s jogszabályokat valóban betartják el. Különböző eszközei vannak erre. Vannak olyan eszközök, amelyeket még lehetne javítani, amelyeknek a hatékonyságát lehetne még javítani. A A parlamentben ö, forgó, rotáló rendszer van, ez fontos a demokrácia szempontjából, viszont nem mindig segíti az ügyek hatékony megoldását. Éppen ezért mm, az információk, a szisztematikusan áramló információk egymással való megosztása nagyon fontos egy, ott van belül a szakpolitikai osztály, a Policy Department, amely a folytonosságot biztosítja, és amelynek köszönhetően a parlamenti képviselők tudják folyamatosan nyomon követni azt, hogy éppen mi történik. Szerintem ez egy jól működő rendszer. A parlament részéről ez egy jól működő rendszer. Olyan rendszer ez, amely más elemek fejlődését is támogatja, például a saját kezdeményezésű jelentések. A saját kezdeményezésű jelentések rendkívül nagy segítséget nyújthatnak, de van, hogy későn íródnak meg. Az Európai Parlament talán elgondolkodhatna azon, hogy hogyan lehetne nagyobb hatással például a, azzal, hogyha a saját kezdeményezési jelentéseket korábban fogadnák el mondjuk, hogyha a, a környezeti felelősségről szóló irányelvről születik egy saját kezdeményezésű parlamenti jelentés. Jó lenne, hogyha az minél hamarabb elkészülne. Hogy persze ez az állásfoglalás is nagyon hasznos volt, de későn született meg. A parlamentnek más lehetőségei is vannak, nem csak az éves jelentés elfogadása után haladhatja a hangját, hanem a tagállamok által benyújtott petíciókat is befogadhatja. Hány petícióból lesz Európai Bizottság által kezdeményezett cselekvés? Egyre kevesebbből. Pedig ennek a szakbizottságnak a feladata szerintem nagyon fontos. A szakbizottság munkájának a hatását lehetne javítani, hogyha minden egyes petíciót nyomon követne az Európa a bizottság, és minden egyes ról több információt szerezne hogy a petíció benyújtója kapjon információt arról, hogy hogyan is áll az ügye. Mi, mi a helyzet az EU-s tagállamok, az EU-s állampolgárok részén? Az Európai Unió szerződésének 12. Cik, 10. cikke alapján részvételi demokrácia működik, ami azt jelenti, hogy az állampolgárok küldhetnek tájékoztatást az Európai Uniós intézményeknek a különböző aggodalmat, aggodalomra okot adó ügyeikről, például arról, hogyha úgy érzik, hogy egy EU-s jogszabályt valamelyik tagállam nem hajt végre. 2016-ban nőtt a benyújtott panaszoknak a száma. Ez több volt még a 2011-esnél is, amikor elég nagy szám panasz érkezett. Nem értjük, nem egyértelmű, hogy a 370 benyújtott 1700 benyújtott petícióval mi is lesz pontosan. Az látható ugyanis, hogy az állampolgároknak meg kell érteniük, hogy a kötelezettségszegési eljárásnak mi is a célja. Az a célja, hogy nagy témák, nagyobb elvek mentén nyisson meg eljárásokat. Ez egy olyan kérdés, amelyel a parlamentnek is foglalkoznia kell. Miért kell kötelezettségszegési eljárást csak olyan esetekben indítani, amikor valóban nagyobb elveket sértenek hogy Miért nem lehet állandóan kötelezettségszegési járást indítani? Ezt meg kell értenie a, ennek a szakbizottságnak is. Érdekes megérteni azt is, hogy mit is értünk szélesebb elvek alatt. Hogyha az európai állampolgárok elköteleződését a 80-es, 90-es években vettük volna alapul. Ugye régebben, hogyha beérkezett egy panasz a bizottsághoz, akkor a bizottság felvette a kapcsolatot még egyszer és még egyszer a panaszossal, együtt megvitatták az érveiket, ellenérveket hoztak fel. Jelenleg ez a gyakorlat már nem ilyen, nincs jogilag kötelező érvényű szabályozás. A panaszos vár, amikor beküldte a panaszát. A bizottság befogadja a panaszt, utána pedig informálnia kell minden egyes panaszost arról, hogy a petíció sorsa milyen is éppen, melyik szakaszban áll. És amíg nincs döntés, tehát hogy lezárják-e a petíciót, vagy sem, addig végig, végig tartania kell a kapcsolatot a petíció benyújtójával, ez maximum egy év lehet. A 2016-ban benyújtott 3700 700 benyújtott panaszból csak 270-ből lett EU pilot ügy. A... A bizottsági jelentésben az állt, hogy 3026-ot zártak le, de valószínűleg nem ugyanabban az évben. Minden esetre a 3783 panaszból csak 200. 70 esetben történt valami. Ez viszonylag sok. A bizottság úgy gondolja, hogy nagyon sok esetben nem EU kompetenciába, vagy bizottsági kompetenciába tartoztak, illetve nem az EU jogszabályok keretén belül kellett fellépni. Azonban több információ található az éves jelentésben. Úgyhogy jó lenne, ha még több információhoz jutnánk. Az Európai Parlament esetében, hogy miért kér állásfoglalást, illetve az állásfoglalásban azt kérte, hogy rendeletet fogadjanak el, amelynek értelmében a közigazgatási eljárás szabályai megszületnek, illetve a kötelezettség szabási eljárásról további információk születhetnének a következő jelentésben. Ami az EU-s jogszabályok átvételét illeti, a tendencia csökkenő jellegű. Több esetben, kötelezettségszögési esetben az volt a probléma, hogy későn vették át a jogszabályokat, erre 790 példa született. Megpróbálok a lényegre szorítkozni. Um, the commission not only looks at the, um... A bizottság nem csak azt vizsgálja, hogy mikor vették át az EU jogszabályokat, hanem azt is, hogy helyesen történt-e. Ehhez pedig ellenőrzést végez korrelációs táblázatok segítségével. Valószínűleg ez a tagállami felelősségi körbe kellene, hogy tartozon, mert könnyebb lenne a kommunikáció számukra, hogy az irányelvek esetében melyik rendelkezésekről van szó. A realitás az, rendszeresen nem utasítják el a tagállamok ezt a kötelezettséget. Úgyhogy a bizottság pillanatilag rendszeresen vizsgálja, hogy az átvételre hogy került sor, azonban ezek a tanulmányok nem nyilvánosan hozzáférhetőek, bizalmasan kezelendők, mert alapját képezhetik potenciális ö, szegésnek a jövőben. Aztán EU és nemzeti szintű jogszabályok elemzésére is sor kerül, a bizottság sokat használja ezeket a tanulmányokat, és általában ö, szakértők készítik, úgyhogy a bizottságnak nem feltétlenül kell egyet értenie ezekkel, illetve fellépniük ebből a szempontból. Aztán az Európai Parlament követi ezeket a folyamatokat, és megtesz mindent annak érdekében, hogy a bizottság folytassa ezeket az ellenőrzéseket egészen addig, amíg a tagállam önmaga nem végezheti ezt el. Bár jó lenne, ha nyilvánossá válnának az eredmények, és a bizottság ezt lehetővé tenni, hogy tudatában legyenek az emberek jobban annak, hogy mennyi a probléma a jogszabályok átvétele körül. Talán azzal zárnám, hogy néhány szót szólnék magáról a szegési eljárásról. Egyértelmű, hogy a tendencia az, hogy csökkenteni szándék vonatkoznak ezeket az eljárásokat, bár nem, az el, nem igaz ez az elmúlt évre, azt egyértelműen elismerjük, hogy hatékonyak ezek az eljárások, és elrettentő erejük van. Az a tény, hogy kötelezően jellegük nincs, Azt hiszem, az Európai Parlament továbbra is azt kellene, hogy kérje a bizottságtól, hogy javaslatokat nyújtson be olyan rendelkezések érdekében, hogy biztosítsák azt, hogy a szabályok kötelező jellegűek. Elnök, köszönöm szépen. Én annyit szeretnék mondani, hogy nem igazán értek egyet azzal, amit most mondott, hogy az Európai Parlament kisebb számban lép fel, annak ellenére, hogy a kötelezettség szegési eljárást nagyon jó eszköznek tartják. Ez nem így van, mi proaktívan lépünk fel, hogyha hamarabb tudunk foglalkozni a problémákkal, csökkennek ezek az eljárások, és ez hatékony az állampolgárok számára is. Miért ne lehetne ezeknek a problémáknak az okát már előre feltárni? A 27. oldalon az utolsó előtti bekezdésre utalnék, amit szerintem nagyon meg kellene fontolni, ezzel egyáltalán nem értek egyet. Az Európai Parlament is, ez a szakbizottság nagyon sok tényfeltáró látogatást szervez, szóbeli kérdéseket fogalmazunk meg, rövid állásfoglalásokat, igenis fellépünk, még akkor is, hogyha nem lesz ennek kötelezettségszegési eljárás a vége, és erre büszke vagyok. Mert mivel csökken ezeknek a száma, a minőség javul. Ezt egyértelművé kellene tenni, és ezt látni kellene. Most a bizottság képviselőjének adom meg a szót, Szlocsesz kollégának. Jó napot kívánok! Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselő és Valeszteréros asszony. Köszönöm a tanulmányt. Remélem, hogy ez azt eredményezi, hogy jobban fogják majd végrehajtani az EU-s jogszabályokat. Persze ez kihívást is jelent. Valóban nagyon fontos ez az európai szakpolitikák számára, az állampolgárok érdekében is. Ennek segítségével jogokat élvezhetnek, és jogorvoslathoz van lehet, jogorvoslatra van lehetőségük, amennyiben jog sérül. Nagyon fontos, hogy ez prioritás legyen. Annyit szeretnék elmondani, hogy az idén jelentős fejleményeket tapasztaltunk, a stratégiai megközelítést illetően is. A bizottság ezt közleményében 2016-ban fogalmazta meg a Better Resources, Better Application címmel. Nagyon sok kérdéssel foglalkozott ez is, amely a tanulmányban megjelenik. Nagyon stratégiai, fókuszált jelleget kapott ez az állampolgárok, a vállalkozások érdekében, és ahogy említette ön is, a bizottság fellépése tényleg eredményre vezethet. Határozottan és gyorsan fellépünk, hogyha a legfontosabb szakpolitikai célkütőzéseket érintik ezek, és akkor közleményben elsaggalmal állhatók meg ezek. Gyorsan még elmondanám, azonnal fellépünk, ha a nemzetközi jogot nem jól veszik át a tagállamok, vagy egyáltalán nem veszik át. Vannak olyan esetek is, amikor a bíróság, az Európai Bíróság határozatát nem tartották be, ez óriási károkat okozhat, és ugyanez a helyzet, amikor olyan szabályokat vezetnek be, eh, ahol a nemzeti bíróságok nem ismerik el az EU jog felsőbbrendűségét, vagy az exkluzivitását sértik az EU-nak. Nem minden esetben ilyen jellegű eljárást alkalmazunk azonban, ez egyszerűen lehetetlenség, de ez az nem azt jelenti, hogy nem követjük a panaszokat. Egész egyszerűen csak úgy gondoljuk, hogy az egyes esetekben a nem megfelelő alkalmazást más, jobb mechanizmusok segítségével is lehet kezelni, EU-s vagy nemzeti szinten. A lényeg az, hogy hatékony jogi védelem álljon rendelkezésre. Ha ez így van, akkor talán a bizottság továbbítja ezeket a panaszokat a kompetensebb testetek felé. Nagyon fontos, hogy az EU-s jogszabályok sérelme esetén védjük az állampolgárokat és a vállalkozásokat is. Nagyon sokan begyújtanak panaszokat és remélik, hogy pénzügyi vagy másfajta orvoslatra kerül sor, hogyha sérülnek az EU jogok. Azonban nem egyének számára próbáljuk a jogorvoslatot biztosítani, hanem azok számára, akik tisztelt tiszteletbe tartják ezeket a jogok, ezeket a jogszabályokat. Azonban, ahogy említettem, az egyéni panaszokkal is foglalkozunk, amelyek rámutatnak ezekre a kirívó esetekre, illetve foglalkozunk olyan esetekkel is ilyen módon, ahol más megoldás nincs. Úgyhogy az elképzelés itt az, hogy bizonyos esetekben inkább a helyi szintekre utaljuk vissza az eseteket, vagy olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek esetében rendszerességet tapasztalunk. Ez az elképzelés a közleményben. Azonban a jó közigazgatási eljárás rendkívül fontos számunkra. Az állampolgárok kötelezettségeiket tiszteletbe kell, hogy tartsák. Ezen kívül a közleményben megerősítettük a panaszt benyújtók jogait is, például Proaktívan fogunk eljárni az információnyújtás során a panaszt benyújtók esetében. Ez korábban nem feltétlenül így volt. Kicsit rövidítenék, mert nem sok időm van már. Erőteljes keretet hoztunk létre a panaszosok álláspontjának védelme érdekében a kötelezettségszegési eljárás során illetve nagyon fontos még kiemelni a jó közigazgatási eljárásban foglaltakat. Az állampolgárok és az érintettek nagyon fontos, hogy felvehessék velünk a kapcsolatot, mégpedig olyan szabályok segítségével, amelyek a jó közigazgatási fellépést szolgálják. továbbra is szorosan együttműködünk a tagállamokkal, annak érdekében, hogy az állampolgárok és a vállalkozások hozzáférhessenek a jobb minőségű információhoz, abban az esetben, hogyha EU jog sérül például. I, I take your silence. Elnök, a csendet annak veszem, hogy vége a hozzászólásnak, mert nem lesz tolmácsolás, és még egy valaki hozzá szeretne szólni, igen, ezért szeretnék kihagyni egy-két dolgot. Tehát, hogy említettem, módosítottunk a politikánkon, megerősítettük a pénzügyi részt a tagállamok esetében, hogy gyorsabban válaszoljunk, illetve a tagállamok gyorsabban vegyék át a jogszabályokat. Aztán a kísérleti kérdések, ahogy említettem, szintén hasonló képen kezelendők, az átláthatóság nagyon fontos. Nagy értékeljük tehát a tanulmányt. Van egy kis problémánk a jelentés egy-két eredményével, például ami a petíciók számát illetően, amelynek eredményeképpen kötelezettségszegési eljárás indult be, hét petíció került megemlítésre, de ez nem azt jelenti, hogy csak hét petíció esetében léptünk fel. Aztán, ami a bíróságot illeti, a jelentésben 2016 jelentés áll, Ér, egyetemben megmagyaráztuk, hogy miért zártuk ezeket le. Illetve megmagyaráztuk azt is, hogy miért szándékozunk lezárni egy panaszt, de mindig van lehetőség arra, hogy újabb tényekkel, újabb körülményekkel szolgáljanak a panaszosok, mielőtt lezárnánk bármit is. Külön két problémát emelnék ki, ahol a bizottság álláspontja eltér az tanulmányban foglaltaktól, az EU szabályok monitorozása azok végrehajtásának monitorozása nagyon fontos. Természetesen a parlament demokratikus ellenőrzése alá tartozunk, illetve az alkalmazás a bíróság ellenőrzése alatt történik. A bizottság és a tagállamok között viszont bilaterális a lehetőség, úgyhogy vannak korlátok, hogy hogyan tudunk javítani ezen az eljáráson. Igaz ez a bíróság véleményét illetően, hogy szükség van a bizalmas kezelésre és bizonyos segési eljárások esetén. Azonban vannak konkrétumok is, amelyeket az átláthatóság javítása érdekében fel tudnék sorolni. A tanulmány is elismeri, hogy a weboldalunk nagyon jó. Itt bárki keresgélhet információt, ez rendkívül felhasználóbarát is, a kötelezettség szegési eljárások vonatkozásában. Aztán vannak ezek az úgynevezett pilot esetek, ahol hivatalosan lépünk fel, például sajtóközlemények vonatkozásában, illetve hivatalos levelek formájában, ahol a bírósághoz jut el a dolog. Úgyhogy igenis javítunk az átláthatóságon, mind a parlament, mind a közvélemény felé. hozzá, ugyanez a helyzet a dokumentumokhoz való hozzáférés terén. Ha folyik az eljárás, általában csak akkor kerülnek nyilvánosságra a dokumentumok, ha lezárult az eljárás. Összegzésképpen. Tehát, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, természetesen egyetértünk aggájaikkal, ami az EU-s jogokat, jogszabályokat illeti, Továbbra is együttműködünk ebben a nagyon fontos témában az Európai Parlamenttel. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Én is elmondhatom, hogy sokkal jobb a bizottsággal az együttműködés nagyon sok témában, ahol nem volt szükség a kötelezettségszegési eljárás beindítására. Úgyhogy megvan a pragmatikus megközelítés is ezen szöveget illetve. Mariász úr, parancsoljon önkét szót. Két percem van, vagy mennyi? Bár a tolmácsok most szeretnének elmenni, de az elnök hogy mikrofon nélkül beszél, de kettő percet adok önnek, parancsoljon. A tanulmány rendkívül érdekes, és mindenképpen több időre kellene ö, szert tennünk, hogy foglalkozunk vele. Egy dolgot szeretnék felvetni, ami a jelentés készítőjét illeti, illetve bizottságot. Az európai törvények megszegése ö, a görög kormány részéről egy olyan eset, amely úgynevezett Memorandum of Understanding-en alapul. Ugyanis az Eurogroup Görögország hitelezői kötelezték ezt erre. Ehhez van szükség egy ilyen jellegű dokumentumra, hogy konkrétan a részleteket felsorolják. Az alkalmazottak, az állami alkalmazottak számának csökkentése, stb. stb. stb. Ez pedig alapjogokat sért, alapvető emberi jogokat, ez benne van az EU alapjogi kartájában is, többek között, hogy az embernek joga legyen a megtakarításához, hogyha mondjuk 30%-a csökkentik a fizetését, vagy hogy a saját tulajdonához hozzáférhessen. Ha az intézkedéseket bevezetik, akkor gyorsan elkobzásra kerül sor, és ma privatizációra. Nagyon sokszor megsértették a törvényeket. A bizottság viszont azt mondja, hogy nem tud semmiről, mert olyan dokumentumról van szó, amely nem tartozik az európai jogszabályokhoz. Úgyhogy a bizottságnak igenis fel kellene lépnie az európai jogszabályok megsértése ellen, mert a görög jogszabályok viszont alkalmazzák ezt a fajta dokumentumot, a Memorandum of Understanding-et, aminek semmi köze az európai jogokhoz. Azonban alapjogokat sért, és senki nem védi a görög állampolgárokat. Több tucat petíció érkezett már ide ebben a témában, a bizottság válasza mindig az, hogy nem tud semmit tenni, és csak tovább passzolja a labdát. Sajnos nincs időm arra, hogy részletesen kifejtsem ezt a témát, de ez nagyon komoly téma, annak ellenére, hogy nem tudjuk részletesen megvitatni, úgyhogy remélem a jövőben lesz erre lehetőség, hogy tanulmányozhassuk. Képászornak és a bizottságnak már többször is felvetettük, és ragaszkodunk hozzá a bizottságnak, Az Európai Uniós jogszabályok megsértését meg kell vizsgálni a trojka részeként, és hogyha ez így van, nem kapnak semmiféle pénzügyi támogatást. A bizottság az a testület, amely ellenőrzi a végrehajtását a hitelezőknek most már nem ö, a, az alapszerződések őre, itt érdekellentétről van szó. Igen, majd egy másik alkalommal beszélünk erről, mondja az elnök, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a délelőtti munkát, és találkozunk fél négykor az AFKO szakbizottsággal együtt, az asszisztenseik majd pontosan megmondják, hogy melyik teremben, azt hiszem a PHS épületben. Addig is mindenkinek jó étvágyat kívánok, és hamarosan találkozunk.